Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf, und ich begrüße Sie. Üdvözlöm Önöket, üdvözlöm az új költségvetési biztost, Öttinger urat, aki első alkalommal jön meghallgatása után hozzánk. A számbevőszék felelős tagját is üdvözlöm, Kárdil és Lazaro urakat. Egyéb iránt pedig megadom a szót a számbevőszéknek. Ki az, aki szót kér? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, előadó, igen, tisztelt képviselők. A mai napon az 1-es, 2-es, 3-as fejezetet teszük közé az új az EU költségvetésével kapcsolatban. Én vagyok az 1-es és a könyvelés megbízhatóságért a második fejezetért, és én vagyok fejezet, Cardiff úr pedig bemutatja a harmadik fejezetet az EU költségvetés eredményeivel. Elmúlt októberben a legfontosabb üzeneteket elküldtük, és, és miután alapvetően megvizsgáltuk a különböző fejezeteket, a következőket szeretném kiemelni. Az EU konszolidál összevont mérlege vil, alapján világos védelmit adtunk. Mi úgy gondoljuk, hogy magas szint, magasabb szintű jelentkez, hiány jelentkezik, vagy hiba arány jelentkezik. Más területeken sokkal kisebb hiba arány jellemző. Az Európai Bizottság közvetlen és közvetett kifizetései nemzeti hatóságok által kerülnek felhasználásra itt a közbeszerzések esetében a hibák csökkentek az elmúlt időszakhoz képest, de a tagállami és a bizottsági erőfeszítések egyre inkább megterülnek. Az első fejezet tartalmazza a pénzügyi korrekciókat is. Úgy gondoljuk, hogy lépéseket sikerült tenni, de többre van szükség. Elmúlt decemberben bemutattam ezt a külön jelentést az irányító testületnek, és ez alapján megszülettek a döntések, és így állítottuk össze a jelentést. A második fejezetben azt láttuk, hogy a kötelezettségvállalások növekednek. A korábbi kötelezettségvállalásoknál és a költéseknél megfigyelhető, hogy további változások vannak mert szeretnénk ismételni, hogy az Európai Bizottság készítsen és tegyen közé egy cash flow prognózist egy 7-10 éves időtartamra. A, pénz, a, a költségvetési rendelet lehet, módosítás lehetőséget kínál arra, hogy ezeket a módosításokat megtegyük. Elmúlt héten elfogadtuk ezt a jelentést, és tegnap tettük közé. Ja, vielen Dank, Herr Cardiff, bitte. Cardiff parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A hármas fejezet, ahogy tudják, egy picit másfajta. Az éves jelentés a szabályossággal foglalkozik, az EU költségvetéssel és a rendszerkérdésekkel, viszont a hármas fejezet inkább a teljesítményre koncentrál igazgatási kérdésekre. Idén a következő témákkal foglalkoztunk ebben a fejezetben számövőszéki jelentésre reagáltunk. Természetesen az EU költségvetési költés teljesítményével kell, hogy foglalkozunk. Minden évben ebben a fejezetben foglalkozunk ezzel a témával. Aztán teljesítmény tervezés, végazgatási szinten, a források tekintetében. Harmadik téma, bizottsági teljesítményi rendszer, Horizont 2020-as program. Természetesen azt hangsúlyozni kívánom, hogy ez nem a Horizont 2020-as programnak az auditja, ez még korai lenne. Általában a teljesítményre koncentrálunk, illetve a Horizont 2020-as program tekintetében az igazgatás teljesítményére figyeltünk. A külön jelentés tekintetében 2015-ben 25 témát vettünk le, egy sor különböző témát, a három fontos, legfontosabb téma a pénzügyi válságra való reakció, fiatalok munkanélkülisége, klímaváltozás, környezeti kérdések. A külön jelentés szokás szerint foglalkozik a nyomonkövetéssel is, a külön jelentések nyomonkövetésével. Egy új elem idén, hogy megvizsgáltuk nem a bizottság, hanem a tagállami szinten a nyomonkövetést, illetve a külön jelentési megállapítások nyomonkövetését. A megállapításunk szerint a tagállamok ismerete jó szintű, a jelentés tekintetében, viszont szinte egyik tagállammal sincs egy rendszeres nyomonkövetés, ezért ez fontos stratégiai kérdés lesz a következő időszak tekintetében teljesítmény tervezés és főigazgatói vagy főigazgatósági szintű teljesítmény, a természetes forrásokkal kapcsolatos főigazgatóságokkal foglalkoztunk, ugyanazok a megállapítások, mint korábban, sok olyan cél, amit a főigazgatóságok kitűznek, túl magas szintűek. Horizont 2020-as program. Itt már a múlt héten erről részletes eszmecserét folytatunk elemzést végeztünk, a stratégiai keretet néztük meg, amelyben a 2020-as program kell, hogy dolgozzon, hogyan kapcsolódik a többi EU stratégiákhoz, a, hogyan lehet a kutatási és technológiai tevékenységet bevonni. Először is ki kell mondanunk, hogy a Horizont 2020-as program tekintetében az FP7 szempontjából jelentős előrelépést állapíthatunk meg. Nagyon sok munka elvégzésre került. Ugyanakkor van néhány téma, amire föl kívánjuk hívni a figyelmet. A bizottság és a tagállamok többféle stratégián dolgoznak, ugyanazon pénzügyi keretek között, EU 2020, több éves pénzügyi keret, bizottsági prioritások, stb. Ez kockázatot jelent a teljesítményre való koncentráció tekintetében. A Horizont 2020-as program nem feltétlenül koncentrál a teljesítményre. Az igazgatósági, igazgatási munka inkább a támogatásokra koncentrál, és nem pedig a teljesítményre. Indikátorok tekintetében is vannak hiányosságok a jogi keret szempontjából, és a munkaprogramok szintjén is megállapítottunk hiányosságokat. A megállapítások alapján ajánlásokat dolgoztunk ki. Horizon 2020-as magas szintű célokat le kéne bontani programszintű operatív célokra, és így valóban a munkaprogramok teljesítményét értékelni lehetne. Második javaslatunk, tisztázni kellene a stratégiák közötti interakciót. Ez megerősíteni a nyomonkövetést, és lehetővé tenni, hogy a bizottság a 2020-as célok felé vezető utat megfelelő módon tudja értékelni. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen Dank. Ja. Köszönöm szépen a hármas fejezet, a performance szerintem rámutat arra, hogy milyen nehézségeink vannak, ha a teljesítményt mérni akarjuk a pénzköltésen keresztül. Szerintem a következő években még tennünk kell valamit. Öttinger úr, a költségvetési biztos kap szót most. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő úr. Igen, tisztelt eh, szembőszéki tagok és hölgyeim és uraim. A jó költségvetési viselkedés egy eh, a súlypontját adja az önök eh, tevékenységének itt a szakbizottságban, és hát be kell tartani a költségvetési szabályokat, a rendeletet, a transzparenciát, a megbízhatóságot kell tükröznie, és egy előírásszerű zárást kell végezni, és hozzá kell járulni az európai politikai célok eléréséhez, illetőleg egy megfelelő költség-haszon arányt kell kialakítani. Örülök, hogy az Európai Számvőszék megint ment előzetes hitelesítéssel látta el az éves elszámolást, a pénzügyi kimutatást. Az elmúlt órákban, napokban önök több dolgot megbeszéltek. Most ezekre szeretnék kitérni. Hat olyan pontot említenék, amelyek általában fontosak az Európai Bizottság számára. Az első a hiba kvóta, a hiba arány kérdése, illetőleg hogy milyen irányba haladunk tovább az adatok alapján. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együtt, ugye hát a tagállamok a felelősek, és ők hajtják végre a helyszínen, a terepen a programokat, ők számolják el. Tehát a kontroll, az ellenőrző rendszerünket szerettük volna javítani, sikerült eredményeket elérni, amiket egyébként a számvőszik is elismer, hogy csökkenteni tudjuk az említett hiba arányt, ami a költség haszon szempontokat illeti. Ennek keretében mindent elkövetünk a jövőre nézve is, hogy lehetőleg alacsony szintű hiba arányt érjünk el, és ez legyen az ellenőrzésünk mércéje is valójában. Ellenőrzésekre persze szükség van, de a kettős ellenőrzést lehető legalacsonyabb szintre kell leszorítani. Ezért második pontként az Európai Bizottság egy optimalizált ellenőrzési láncot kíván kialakítani. Ez azt jelenti, hogy egyetlen vizsgálatra kerül sor. Ha mi megnézzük, hogy egy demokratikus és szubszidiaritáson alapú struktúrában itt a mi adminisztrációnkban a regionális, a nemzeti szint, sőt helyenként a helyi szint is fontos szerepet tölthet be. Időnként külső partnerek is beszállnak a programok végrehajtásába, a magángazdaság, a kutatás, stb. Tehát ilyen, ilyen körülmények között értelme van annak, hogyha megbízunk az ellenőrökben, akkor egyetlen ellenőr kerüljön a középpontba, és ez az egyetlen ellenőrző testület eh, legyen a politikai döntéshozatal alapja. Tehát egyetlen ellenőr viszont mindenképpen bizalmat követel meg, ez azt jelenti, hogy szigorúan, következetesen, átfogóan tudjon ellenőrizni közös szabályok alapján, amelyek mindenki számára átláthatók. Ezen keretek között készek vagyunk arra, hogy az ellenőrzési láncukat úgy alakítsuk ki, hogy a minőség egyrészt megmaradjon az ellenőrzés során, de a költségeket is optimalizálni tudjuk. Tehát így szeretnénk tovább haladni a jövőben. Európai Bizottságként intenzíven kísérjük figyelemmel a kockázatokat, illetőleg a hiba arányt egy zárás kapcsán, egy számla elszámolása során. Tudjuk, hogy több éves keretekről van szó gyakran, a strukturális és kohéziós alapok esetében elmondhatjuk itt, hogy nem egyetlen év alatt finanszírozunk végig egy projektet. Van egy tervezési szakasz, egy fejlesztési szakasz, és a finanszírozási szakasz, ez több évet ölel át, és az éves elszámolások mellett tulajdonképpen majd, hogy nem nagyobb szerep jut a zárásnak miután lebonyolították a projektet. Az Európai Bizottság számára ezért mindig is fontos volt, hogy a költségvetési kockázatokat ne csak évről évre mérjük, hanem több éves ciklusokban tudjuk ezt megtenni, miután ismerjük a szükséges és meghozott korrektúra intézkedéseket. Időként a társfinanszírozás során hibákat nem lehet helyrehozni, legfeljebb szankcionálni lehet, büntetni lehet. De azért vannak olyan hibák is, amelyek kiküszöbölhetők, ezért egy projekt során a hiba korrektúra, a hiba kiavítása az adófizetők érdekében rendkívül fontos lépés ami pedig a hiba kiamítását illeti egy későbbi költségvetési év során. Nos, itt jelentős eredményt sikerült elérni az elszámolással. A végső zárszámadás, amikor már létezik egy kockázati összeg, ez 0,8% és 1,3% között mozog 2015-ben ez a Himalány, tehát ez mutatja a 3,8-4,4%-os hiba arány és a végső kár között, amely 0,8 és 1,3% között mozog. Ezért aztán, és szerintem a számbevőszék is így gondolkodik, foglalkozni fogunk a korrektúrával, a, a költségvetési korrektúrával, hogy ezt a politikát optimalizáljuk a jövőben. A negyedik pont egy átfogó téma, és ez az egyszerűsítés. Ha tárgyalunk a partnereinkkel például, akik ilyen program, költségvetési programokat kérnek, projekteket végrehajtanak, és el is kell számolniuk ezekkel. Nos, itt változatlanul fontos, hogy meglehetősen bonyolult előírásokat kell figyelembe venni. Szükség van előírásokra és követelményekre, mert különben nem lehetne ellenőrizni, és előírások, követelmények nélkül fennáll a veszélye annak, hogy könnyelműen költik, sőt, pazarolják a pénzeket. Ennek ellenére egy további optimalizációra gondolunk, olyan értelemben az adminisztráció során, hogy az Európai Bizottság javaslatot készített a költségvetési rendelet átalakítására. Ezt azért is tesszük, mert szeretnénk eleget tenni annak az elvárásnak, hogy a félidős felülvizsgálattal és a midterm revision folyamatával, az átdolgozás folyamatával, felvizsgálattal együtt a költségvetést modernizáljuk, és egyszerűsítsük is. Itt nincs varázsszelencéről szó, nem lehet túl sokat várni. Ez egy bonyolult dolog az Európai Unió, hiszen sok szinten működünk az Európai Unióban itt mindig bonyolultabb előírásokra van szükség, mint mondjuk egy kis faluban, ahol van három egyesület, meg a fiatalok támogatása. Vagyis ez azt jelenti, hogy eh, szükség van a bonyolultságra, de azért azt kérem önöktől, szakértőként is, hogy eh, a további egyszerűsítés javaslatát, hogy tudják figyelembe venni anélkül, hogy kiadnák a kezükből a költségvetési ellenőrzés tevékenységét. És persze az elvárásokat sem kívánjuk csökkenteni a partnereinkkel szemben, a tagállamokkal szemben. Azt halljuk önöktől, hogy egy néhány héten belül erre kevés lehetőség van. Szerintem ezért maradjunk kapcsolatban, nem megyünk fejjel a falnak, mi egy javaslatot készítettünk, a házi feladatot megcsináltuk, hogy a tanács és az önök bizottsága ezt mennyire képes elfogadni, a következő hetek fogják kideríteni. Ennek akkor van értelme, hogyha ez a modernizáció, az egyszerűsítés a költségvetési rendeletben, ezen több éves pénzügyi keret utolsó három évében már alkalmazandó lesz. Az ötödik és egy További érdekes pont az eredményorientált költségvetés. Budget focus on performance. Igen, itt arról van szó, hogy egy, fejem, egy folyamat elején járunk. Definiálni kell, mi az az eredmény. Mi az, hogy célok alapján orientáljuk a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési tanácskozások során korán kell célokat meghatározni, nem számokról és programokról kell csak dönteni, nem csak pénzeszközöket kell felszabadítani, hanem arról van szó, hogy célokat kell definiálni csak ekkor van lehetőség arra, hogy az elszámolás során kiderítsük, hogy elérjük e a céljainkat, és elértük a céljainkat, és hogy tényleg eredmény fókuszált módon tudtunk -e dolgozni. Európai Bizottság kapcsán, vagy bizottságként szívesen rendelkezésre bocsátjuk a tudásunkat arra, hogy megvitassuk e az esetleges eredményeket, amiket meghatározunk annak érdekében, hogy egy közös politikai stratégiát tudjunk kialakítani. Örömre ad okot egyébként, hogy Mario Monti jelentése és a magas szintű csoportjának a jelentése a hozzáadott érték tekintetében, nem csak a bevételeknél és a saját forrásoknál vegyük ezt figyelembe, hanem úgy általában a kiadásokat is meg kell vizsgálni az európai hozzáadott érték szempontjából. Ezt állítsuk a középpontba. Budget focused on results, ez egy fontos kapaszkodót ad nekünk a jövőre. Utolsó pontként önök, a tagállamok és a közvélemény nyilvánosság is átláthatóságról beszél a költségvetési gazdálkodás során és az elszámolás során. Erre különböző intézkedések vannak, például az éves tevékenységi jelentések, a főigazgatóságok jelentős, jelentései. Pontosabban a bizottság egyéb jelentései alapján úgy gondoljuk, hogy hozzá tudunk járulni ezen cél eléréséhez és most köszönöm, természetesen kész vagyok az összes kérdésükre válaszolni. Nyilvánvalóan tudjuk, nagyon sok kérdés van, írásban kaptuk is olyanokat, válaszoltuk is a kérdések jelentős részére. Köszönöm szépen. A mulasztást bepótlom, köszönjük szépen a válaszokat, amiket kaptunk az írásos anyagunkra, a kérdőívekre. Azt gondolom, hogy ezért hálásnak kell lennünk, mert ez egy fontos információ, hogy el tudjuk végezni a munkákat Celler úr egyébként az előadó. Vielen Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lazarus Ladarutnak, Kevin Kálifnak, ellenőreinknek és a kollégáknak az éves jelentés mentesítésével kapcsolatban megalkotott szövegét, és köszönöm a Tinger biztos bevezetőjét. Remélem együtt tudunk működni. A 2015-ös év különleges év volt annyiban, hogy az új bizottság új típusú költségvetését először alkalmazták, és egyben ez persze a második éve volt az új támogatási időszaknak, amikor is meg kellett állapítani, hogy a projektek befejezése, az előző időszak projektjeinek befejezése, hát hátralékot szenvedett a finanszírozás hiánya miatt. Tehát egyfelől ugye a múlt szelleme kísértett, másfelől pedig az EU 2020-as stratégia új programjét el kellett kezdeni az új politikai iránymutatások alapján. És a, közben le kellett rendezni a 2013-ig tartó időszak számláit. Aztán új kihívással nézett szembe Európa, a migráns menekült válság, aztán az orosz-ukrán válság, és mindez együttesen állandóan változó feltételeket teremtett, új eszközök megteremtését kényszerítette ki, de sikerült a költségvetést rugalmasan kezelni. a, a programozási időszaktól független ugye ott volt a tíz éves kitűzött cél a 2020-as tervekre, az új öt éves bizottsági időszak, a programok időszakainak átfedő évei, ez könnyen átláthatatlansághoz vezet, hogyha az ember nem figyel. És közben úgynevezett árnyék költségvetések alakultak ki, a makroökonomiai segítségnyújtás formájában új pénzügyi eszközök keletkeztek, amelyeket még áttekinteni is nehéz, bár megkaptuk a táblázatot, főleg a gazdasági és szociális kohéziót érintő új programokról van itt szó, a kifizetési kvóta nagyon különböző, egyes országokban 100%-os szinte, az északi országokban az igénybevételi arány, a dél-európai országokban pedig a kifizetési kvóták bizony akár 30% alá is mentek. Itt valamit gondolni kéne újat, hogy jók-e ezek az eszközök, testre szabadtak-e a, a különböző eszközök észszerű koordinációja, hogy kiegészíték egymást, ez így nem volt könnyen megvalósítható, és akkor közben még a költségvetési fegyelem és elszámolási fegyelem sem könnyítette a bizottság dolgát. A számvevőszéknek a féléves értékeléskor volt sok jó javaslata. Ezeket a következő pénzügyi időszak során majd figyelembe kell venni, én a 2015-ös mentesítésről szóló jelentésemet ö, eredményorientált ö, költségvetési szakembereknek ajánlom, és tőlük kérdezem itt költőjen, hogy nem lenne jobb egy, egy folyamatosan gördülő költségvetési eljárás, amely több kiszámíthatóságot adna, és egy rugalmasságot is középtávon, szemben ezzel a 7 éves ciklusokban gondolkodóval. A költségvetés tervezése, végrehajtása könnyebben lehet eredmény alapú, hogyha ez a tervezés, ez folyamatos. És mindig alkalmazkodik a politikai szükségletekhez, és nem mereven a fejlesztés időszakokhoz. Jó lenne, hogyha az EU költségvetésből valami, valaki támogatást kap, akkor az intézkedések szükségességét is valaki felmérni először, és a kitűzött célokat előzetesen és elérhetőségüket elemezni. A GDP, GNP alapú kvóta számítás kapcsán a Kont bizottság már legalább két éve folyamatosan kérdezi, hogy történt-e javulás ezen a területen, Erről szívesen hallanánk valamit, hogy összehasonlíthatóbbak lettek el rendszerek. A fejlesztési együttműködés az utóbbi évek eseményei kapcsán jobban az előtérbe tolódott, mint korábban. Ez egyébként jó fejlemény. Az ugyanis, hogy végre szembenéz az EU azzal, hogy mindent jól csinálta eddig, vagy sem, Éppen ma délelőtt beszéltünk az afrikai béke teremtési eszközről, a Peace Facility-ről, és kiderült, hogy alapvető fenntartások fogalmazódhatnak meg a programok végrehajtásával kapcsolatban, amit a belső ellenőrzés már évek ezelőtt ugyan kimutatott, de amelyet nem követtek kellő intézkedések most persze történnek, és a bizottság próbált minket meggyőzni arról, hogy bár még így is zárt ajtók mögött kellett erről a témáról beszélnünk, nem is értjük, hogy miért, de hát biztos, hogy itt több átláthatóság jobb lenne. Ami az új beruházási eszközt, az afrikai beruházási eszközt illeti, a bizottság a European Fund for Sustainable Developmenthez kapcsolta ezt. 2020-ig mintegy 120 millió eurót lehetne itt költeni, és az általános költségvetésből a fejlesztési alappal való együttműködés kapcsán felmerül a kérdés, hogy honnan származzék inkább a pénz. Ugye létrejöttek ezek az új, létrejött ez az új beruházási alap, és a decemberi biztosi meghallgatás son azt hallottuk, hogy a fejlesztési alap tartalékait az EDF, a fejlesztési alap fogja megkapni. Azt hittük eddig, hogy nincsenek tartalékok, jól költötték el és elköltötték a pénzt, most kiderül, hogy vannak megmaradt pénzek, ezeket valakinek kezelni kell. Volt aztán egy személyi változás a bizottságnál, amely hát nagy port kavart. Sikerült-e már rendezni ezt a helyzetet? Mivel indokolják, hogy hogy ez a baleset történt, és erre hogyan reagált a menedzsment. A magatartás kódex kapcsán az ellenőrző bizottság évek óta kéri a szabályok átírását. Tavaly is felszólítottuk a bizottságot, hogy világosabban fogalmazza meg, hogy mit értenek érdek összefonódás alatt, hogyha egy biztos, hogy pláne a bizottság elnöke elhagyja a posztját, akkor utána milyen etikai elvek alapján és mikortól vállalhat más tevékenységet. Mi ezt a két éves időszakot háromra terjesztenénk ki. A bizottság előző elnöke most egy nagy bankcsoporthoz szegődött, és ez azt a kérdést veti föl, hogy most is például miért történt az, hogy az ön elődje, a költségvetési biztosasszony úgy hagyta el posztját, ahogy, és miért kéne az európai Uniónak a Világbank által finanszírozott fejlesztési intézményeknek fizetnie azért, hogy elvégzik normális banki feladataikat. Ez is foglalkoztat minket. Az általános megbízhatósági tanúsítvány eddig minden kiadási tételt lefedett, de az elvégzendő költségvetési módosítások eljárásának a struktúrája még nem eléggé világos, és itt is felmerül az érdekösszefonodás. Konkrétabban a belga hatóságok vizsgálódnak, hogy Dáli biztos ügyei rendben voltak-e. Az Olaf főtitkárának immunitását elfogadták, és ez az Olaf, Olaf jó hírét is aláássa, nem beszélve a bizottságáról, hogy lehet az, hogy a, a vizsgálódások végéig, az lezárásáig az igazgató, főigazgatója ideiglenesen, de sokáig nem dolgozik. Aztán szeretném megtudni, hogy a nemzeti ügyészi hivatalok viszonya milyen az Olafhoz, és a fő performancia mutatók között az egyes mezőgazdasági mutatók között is az egyes foglalkoztat engem. Továbbra sem tudjuk pontosan, hogy hány gazda van a mezőgazdaságban, és pont mennyi támogatást kaptak, ez <laughs> vicces és botrányos, szeretnénk már egy megbízható adatot kapni. Magas biztos meghallgatása kapcsán azt is megtudtuk, hogy hogy a kutatási programot 7 évvel meghosszabbították, de utána le zárul, és ehhez az N plusz 2, N plusz 3 szabály alkalmazását tervezi alkalmazni a bizottság. Ami az EFSZ-t illeti, a stratégiai beruházási alapot, ezt meghosszabbítják. Ennek ugye a hosszú távú, nagy kockázatú beruházások finanszírozása lenne a célja, de a költségvetési rendelet alásatja ezt a célt, hogyha nem jól kombináljuk más programokkal. Én a regibőzítság tagjaként eh, magam sem tudom, hogy hogyan kombinálhatók ezek az eszközök, mert nagyon különbözőek. Ezért van bennem a kérdés, hogy ha az EFSZ-t meghosszabbítják, jó, akkor ez miből kapja ezen túl a pénzt, Itt a Kutatási és Közlekedési Bizottság örülni fog, hogyha esetleg az összekapcsolási eszköz és ezekbe az ágazatokban vonatkozó kutatások újra megerősödhetnek. A regionális bizottság szempontjából inkább az a kérdés, hogy remélhetjük-e, hogy a klasszikus strukturális alapokat az olyan új eszközök, mint például az EFSI, végül kiváltják-e ez a trend, ez a tervezett jövő. Ezt jó lenne lassan tisztázni, hogy mi lesz a kohéziós politika jövője. Hát ez egy nagy téma. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a 64 kérdésünk részletes megválaszolását. Nekem még a 33-as kérdéssel kapcsolatban lenne egy pótkérdésem. A politikó val kötött szerződésben 57 ezer euró díj fizetése van előírva, ez egy, ez, ez egy a politikóban megjelenő hirdetések költsége, vagy egyfajta ö, újságjáratási díj, vagy pedig a szerkesztők megvásárlása. Hát ilyen csokrokat kötünk a kérdésekből, és ezért szeretnek minket annyira. Biztos úr, parancsoljon. Elnök asszony, Celler képviselő úr, hölgyeim és uraim, mindenek előtt osztom az alapvető értékelést, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, mint valaha, hogy új, változó, növekvő feladatoknak tudjunk eleget tenni európai szinten a migráció témáját említette, a menekültek ügyét, a fejlesztési támogatások, segélyek alapja, és azt látjuk majd szerintem, hogy ezek a feladatok nem tűnnek el az európai költségvetési felelősségből, hanem inkább növekvő szerephez jutnak. Miért mondom ezt most eltekintve a mai mentesítési vitától. Azt hiszem, itt a parlamentben attól tartanak, hogy az a pénz, amit menekültünkre, migrációra, incióra, határvédelemre, fejlesztési segélyekre költünk, ez a strukturális alapokból történő átcsoportosítás alapján áll majd rendelkezésre ez a pénz. És ez a megosztás, ez az én szememben hibás. A strukturális alapok a múltban, a jelenben és a jövőben is fontosak. Infrastruktúra, életminőség, versenyképesség, interrégiók Európában, hogy csökkenjen a különbség az egyes államok között. Erről beszélünk itt, és hogyha harmadik országokra, menekültekre, szomszédos régiókra pénzt költenénk a tagállami infrastruktúrák helyett, tehát onnan vennénk át a pénzt, nos, ezzel nem teszünk eleget az elvárásoknak, és senkinek sem segítünk, egyik félnek sem. Ezért aztán a következő több éves pénzügyi keretben felmerül majd egy kérdés, hogy a meglévő több éves költségvetési struktúrához kiegészítő pénzeket lehet-e majd kérni, migráció, menekültügy, segélyek, stb. Tehát, hogy ez tényleg többletértéket jelent európai szinten, és a, vagy a tagállamok mondjuk hatékonyabban tudnak fellépni a saját kereteik között, ezt a kérdést ilyenkor fel kell tudni tenni. Ön említette az árnyék költségvetések témáját. Úgy vélem, hogy az elmúlt két-három évben igenis voltak okok arra, és hát bizonyos költségvetések szóba is kerültek ebben az összefüggésben az ön kollégája, a Költségvetési Bizottság elnöke többször rámutatott erre kritikusan, hogy milyen dimenzióban, milyen számban léteznek ilyen árnyék vagy mellék költségvetések. Hát szükségessé vált, hogy bizonyos új instrumentumokat hozzunk létre, de a következő években mindent elkövetek, hogy a plusz költségvetések száma ne váljon partalanná. Sőt, amennyiben egy mód van rá, akkor a költségvetésen kívüli forrásokat szeretném visszahozni a költségvetésbe. Említette a vagyongazdálkodási alapokat. Nekem is jobban tetszene, hogyha a közösségi módszer alapján a tagállamokból érkezne pénz az európai költségvetésbe, és ott teljes mértékben mi vállalhatnánk hárman a felelősséget, tehát önök, a tanács és mi de fordítva mondom, inkább legyen az európai költségvetésen kívül a pénz, de európai szinten, európai érdekeket követve, mint hogy semmilyen pénz ne legyen. Ezért aztán egy ilyen vagyonkezelő alapot a költségvetésen kívül működtetve is úgy lehet alkalmazni, hogy a szolgálja az önök politikai céljait és Európa integritását. Nekem jobban tetszene egyébként, hogyha az Európai Beruházási Bank fő részvényese az Európai Unió lenne. Egyértelműen így mondanám, de nem azok vagyunk. De még mindig jobb, hogy van EBB, amit a tagállamok tartanak fenn részvényesként, és amely szorosan részt az európai politikában, mint hogy egyáltalán ne legyen Európai Beruházási Bank. Bár az én célom továbbra is az, hogy a számban és dimenziójában a pénzügyi áramlatokat, amelyek a költségvetésen kívül vannak, korlátozzuk, és ne váljon ez partalanná. Igyekezzünk ezt, ahol egy mód van rá, visszacsatornázni a költségvetésünkbe. A strukturális alapok lehívását is említette. Tény, hogy van itt egy problémánk, mi szerint egy több éves költségvetési keret elején a lehívások nagyon lassan működnek, aztán a végén növekszik a nyomás. Ez 2015-2016-os költségvetési politika kapcsán óriási kihívást jelentette az utófinanszírozás kapcsán, tehát az az utófinanszírozás, ami tulajdonképpen még az előző periódusba tartozott volna programszerűen. Igyekszünk mindent elkövetni, 2020 felé egy ilyen csúcsot legalábbis mértékét tekintve el tudjunk, el tudjunk kerülni. A második probléma az, hogy nem minden tagállam és kormány és régió képes valójában arra, hogy következetesen hívják le ezeket a forrásokat, és ültessék át a projektekbe, mint ahogy mások viszont képesek rá. Ami pedig a tagállami politikákat, a régiós politikákat illeti, hát itt csak korlátozott a mi felelősségünk. Amit tehetünk, hogy tanácsot adunk ezeknek az adminisztrációknak, a lehető legjobb segítséget nyújtjuk nekik ahhoz, hogy a lehető legkorobban, legkorábban átfogóan a rendelkezésükre álló összegeket észszerű projektekbe ültessék át, és így a lehívás működjön. Tehát egyfajta tanácsadói szolgálat lenne ez részünkről. Vagy akár a kritériumok további egyszerűsítése is elképzelhető, hogy az igazgatási ráfordítás bonyolultsága csökkenjen, és így a kisebb régiók is hozzáférjenek, vagy adminisztrációban gyengébb régiók is inkább alkalmasak legyenek a lehívásra. A saját részeket pedig a finanszírozásban helyenként 10%-ra csökkenthetik. Vegyük Görögországot, hogy költségvetési strukturális problémákat ne okozzunk a helyszínen. Tehát ne lehessen erre hivatkozni, hogyha nem hívnak le pénzeket. Kérdést tett még fel a GNI-ra, a bruttó nemzeti össztermékre, mm, és hogy ez eléggé transzparense, hogy ezt kiszámoljuk, és nem lehet a kétségeket támasztani ezzel szemben. Az Európai Számvevőszék foglalkozott ezzel a kérdéssel, és velünk együtt arra az eredményre jut, hogy a kalkulációs módszer a GNI, GNI kapcsán a tagállamok befizetései szolgálatában meglehetősen bonyolult ez a fajta számítás, de azért elmondhatjuk, hogy ez nyomon követhető, érthető kalkuláció, és kellő harmonizációt tud biztosítani ez a kalkuláció. Szerintem segítene, hogyha a GNI alapján történő befizetéseket, ami 70%-át adja az összbevételeknek, ezt ne erősítsük még tovább, ne legyen ez domináns, ezért a Monti jelentés egyfajta tehermentesítő funkcióról beszél. Minden esetre a mai vitán túlmutatóan is készek vagyunk arra, hogy bemutassuk önöknek, hogy minden nemű bonyolultság mellett a GNI módszerben, és hogy rendelkezésre álljon egy igazságos befizetési rendszer, és egy jól érthető befizetési rendszer a GNI alapján is. Hálás vagyok egyébként hogy Teller képviselőnek, hogy erre rámutatott az éves számítások hiba kvótáját ki kell egészíteni, hogy ilyen költségvetési korrektúrák és végleges elszámolások alapján induljunk ki, abból, a, ahhoz, hogy mennyi pénzt pazaroltunk el, vagy mennyi pénzt tűnt el. Ezt együtt próbáljuk megtenni, ez a javaslatom, és így nagyobb elfogadottságot tudunk elérni majd a polgáraink, a szavazóink körében. Eh, hogy a hatékonyabb forrásfelhasználást érjük el európai szinten. Az OLAF tekintetében korlátozott az én felelősségem. Az OLAF eh, feladatai ellátása során független ami engem illet, én a személyzeti kialakításban, a tárgyi eszközök, az adminisztráció kialakításában bírok felelősséggel, a feladatok ellátása, a feladatok súlypontozása, a prioritások, ezt maga az Olaf csinálja. Bizonyos surlódások ismeretében az elmúlt évekből most ezekre nem is akarok kitérni, és főleg nem értékelni, de azért ígéretet tehetek arra, önöknek, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy egy új főigazgató kiválasztása, amit jövő év tavaszán történik a tervek szerint, nos, és a kiválasztás már ez év második negyedével megkezdődik, és kész vagyok a kiválasztásban együttműködni önökkel, egyeztetni önökkel a shortlist összeállításában is, hogy az új főigazgató nagy autoritást és elfogadottságot élvezzen az ellenőrző bizottsága részéről mindjárt első naptól fogva, és hát persze a tanács, a bizottság és a parlament teljes támogatását tudhassa maga mögött. Azt is megkérdezte ön, hogy az EFSZ-t adott esetben, szükség esetén a strukturális alapok helyébe helyezzük-e. Ezt én nem tartanám jónak a garanciák egy jó eszközt szolgálnak, jó eszközként szolgálnak, de azért a garanciákkal nem lehet mindent elérni. Számos projekt esetében azt kell, hogy mondjam, hogy pénzügyi támogatásra szükség van, pénzre, cashre van szükség. Van, ahol 20% elég, van, ahol 80%-ra lesz szükség. A közérdekű infrastruktúra esetében például azt mondhatjuk, ez csak társfinanszírozással lesz majd megvalósítható. A korábbi szektoromban például a szélessávú, üvegszálas internetellátás, itt a garancia nem elég. Egy, vannak egészen apró központok, tanyák, stb. Itt lefektetni a, a kábelt, az üvegszálas kábelt, ez nem rizikó, ez bukta, úgy ahogy van. Itt ebbe be kell szállni ebbe a finanszírozásba 30-20-50 százalékkal, hogy a költségek megjeleníthetők legyenek, még akkor is, hogyha mondjuk ők, éppen a gyéren lakottság miatt kisebb üzlet generálható ott ezért a strukturális alapok, a munkaerőpiaci célokat tekintve az infrastruktúra, a vidékfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, agrár, környezetvédelmi ügyek, ezek a strukturális alapok mindenhol továbbra is döntő szerephez jutnak a következő több éves pénzügyi keretben. Persze FC ezt ki tudja egészíteni, de nem pótolni tudja, nem a helyükbe lépni tud. Az FC, a bizottság ezt ajánlatként fogalmazta meg az unió helyzetével kapcsolatos beszédben a az elnök erre felhívta a figyelmet, készek vagyunk az FC folytatására 2019-2020-as években is, szükség esetén előkészítjük a következő bizottság számára is, hogy az új bizottság az új évtizedben az új parlament is tovább görgesse ezt, és a tő 12 312 milliárdról 500-ra, vagy akár 624 milliárdra is megduplázhatjuk az összeget. Aztán további lépéseket az Európai Bizottság majd megtesz még a 2018-as költségvetés összefüggésében, de mindenek előtt a következő ö, több éves pénzügyi keretben, ami már 2020 utáni időszakra vonatkozik. A Horizon 2020-as a program sikeres, szerintem jól tesszük, hogyha európaiként az európai kutatás témájára nagyobb súlyt helyezünk az európai költségvetésben, ahogyan 2007 és 2013 között a Horizont hozott növekedést ebben az évtizedben, de én a további növelést fontosnak tartom. Az N plusz 2, N plusz 3-as elszámolást alkalmazunk, ez majd nagyjából egy év múlva derül ki. Úgy gondolom, hogyha kiderül, hogy a projektek hogyan alakulnak, jó lenne, hogyha Bujatás kolléga minden egyes eurót el tudna költeni a horizontból, És lehetőleg ne szerepeljen az elszámolásban fel nem használt összeg. Az EPO a tárgyalások folyamatban vannak. Még mindig a tanács készségére alapozunk, hogy létrejön egy európai ügyészség. Éppen a tagállamok érdekében, ugyanis a büntetőjogi események, a bűnözés, az európai költségvetési eszközök összefüggésében európai szinten nyilvánvalóan egy európai ügyészséggel üldözhető a leghatékonyabban. Ez nem azt jelenti, hogy nemzeti rendszereket kívánunk felváltani ezzel, hanem észszerűen az európai adófizető érdekében kívánjuk ezt kiegészíteni. Itt van az áfa csalás ötlete, itt minden tagállam szeretne közre működni, illetőleg ki az, aki nem vesz részt ebben, mit kezdünk azokkal, akik nem vesznek részt ebben, de én mindent elkövetek az én felelősségemben, hogy az EPO-val kapcsolatos tárgyalások, annak a létrehozása ne gyengítse az OLAF feladatellátását. Az OLAF továbbra is fontos marad, és az OLAF feladatainak meghatározása nem csökken. Ezért érzékenyen ügyelek arra, hogy az OLAF hány állás adhat át az EPO-nak, és az Olaf ö, ö, aláásását nyilvánvalóan, vagy legyengítését nyilvánvalóan meg fogom akadályozni. Mesél, beszélt egyébként egy öngyilkosságról is, most nem akarok kitérni egy konkrét esetre, de biztosítottam önöket arról, hogy az Európai Bizottság sok mindent elkövetett, hogy a motivációt, az elégedettséget a munkahelyen növelje, és hogy kellő időben felismerjük, hol jelentkezik a burnout, a stressz, a túlzott elvárások kérdése, hol kell munkáltatóként, kollégaként, munkai elöljáróként valamit tenni, hogy ne rezignáljon, demotiválódjon egy munkatárs, vagy akár még ezen is túlmutató, nagyon személyes lépéseket hozzon meg. Itt minden egyes eset egyel több, mint amire szükség van, de azért azt is látni kell, hogy nagyon nagy számú foglalkoztatottunk van, a társadalmi, a szociális környezet az Európai Bizottságban, és a készség, hogy a munkáját elvégezze az ember, és hát némileg jól érezze magát, amit nem csak munkaként fogunk meg, hanem az életünk tartalmaként is. Ez a fajta felfogás jelen van az Európai Bizottságban. Az Európai Bizottság továbbra is egy vonzó munkaadó. Ami pedig az afrikai eszközt, a illeti, Általában a beruházások a szomszédos kontinensen, ez egy fontos kérdés. Hogyha a sikere, sikert, ha, ha sikert érünk el, akkor ez nem mehet más programok kárára pillanatnyilag vannak tartalékok, amiket fel tudunk szabadítani, vagy átcsoportosítani is tudunk helyenként, időnként, ez működik egy bizonyos időtartamra de hogyha a tagállamok Európai Unióként feladat szabnak, feladatot szabnak ránt, hogy közösen lépjünk fel egy gazdasági, szociális perspektíva érdekében ö, Palesztinában, Egyiptomban, Máliban, Líbiában vagy más országokban, ez csak akkor fog működni, hogyha plusz pénzt biztosítanak a projektek végrehajtásához. És ami pedig az elődömet illeti, Györgyeva kolléganőt, meggyőződésem, hogy az Európai Unió érdeke az, hogy egy tapasztalt európai hölgy ilyen fontos feladatot vállaljon magára. Gyakran beszélünk Európa globális befolyásáról az intézményekben, IMF, Világbank, ENSZ, stb. Azt látjuk, hogy 2030-ra a világon 8,5 milliárd ember él, és hát ebből mondjuk a Brexit után Európa 430 milliót ad, 5 százalékot, hogy úgy mondjam. Azt gondolom, hogy minden egyes posztnak örülni kell, amit egy európai, és főleg az Európai Unióban fejlődött ember biztos kap, nos ennek örülni kell ezért szerintem üdvözlendőnek tartjuk ezt a munkáiváltást a kolléga részéről. Ez Európa befolyását erősíti, és egy európai munkakultúrához járul majd ott hozzá. Meggyőződésem, hogy a munkaszinten folytatott tárgyalások, hogy az Európai Unió hogyan járul hozzá a világbankhoz, ezt ő nem befolyásolta, úgy gondolom, hogy itt teljes függetlenség és mozgástér adott volt a szolgálataink számára ezekben a napokban, tehát compliance kérdés, megfelelőségi kérdés szerintem kizárható. Elnök asszony, a, politika, a politikóra ön kérdezett rá. Itt nyilván nem arról van szó, hogy valahogy a szerkesztőségi alapszabályba szeretnénk beleszólni, éppen ellenkezőleg, de ezt írásban is majd elküldöm. Ha úgy tudom, ha jól tudom, ez az összeg, ez kifizetésre került, hogy a munkatársaink számára letölthetővé tegyük a politikót, a politikó tartalmait. Tehát egyfajta előfizetés volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Öten kívánnak hozzászólni. A következő a listámon, kérem röviden, Liberacki kolléga. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy a bevezetőm nem a szokásos lesz. A számvevőszékkel kapcsolatban azt mondja a biztos úr, és köszönöm a beszámolóját. Kérdéseket is mondott a biztos úr, néhány megállapítást, megállapítást is tett. Először is egyetért-e a megállapításokkal, tehát a megfelelő-e az ellenőrzési rendszer, az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapítások eléggé súlyosak. Az ellenőrzés természetesen bizonyos következményekkel jár. Ezek a következmények lehetnek pozitívak és lehetnek negatívak esetleg. Ezért, hogyha ezt a részt vizsgáljuk és elemezzük, ahogy ön mondja, ugye nem szeretne minden egyes eurós kiadást kritizálni. Biztos úr, 2015, ahogy ezt ugye hangsúlyozta, a második éve a több éves pénzügyi keretnek. Továbbá az előző időszakhoz képest is ugye a második évet jelenti. 8 milliárdos összegről beszélt a pénzügyi keret tekintetében, és összesen fél milliárd az, ami a jelenlegi tervezési időszakkal kapcsolatos. Ez ugye gyakorlatilag a késedelmet jelent. A késedelmek oka az, hogy a tagállamoknál a programok több, évése, több évesek, tehát itt Európai Uniós támogatásról van szó. Ez azt jelenti, hogy 2015, 18, 19-ben akkumulálni fognak ezek az összegek. Az arányok meg fognak növekedni. Biztos úr, a tagállami szinten lehetne tenni valamit? Lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy a kohéziós és strukturális alapokból a kiadások ugyanolyan ciklikusak legyenek, mint a több éves pénzügyi keret. Úgy gondolom, hogy a pénzügyminiszterek ezzel egyet tudnának érteni. A következő téma az egyszerűsítés. Sokszor beszélünk az egyszerűsítésről, de most már rá kéne térni a tényekre, biztos úr. Nem értek teljesen egyet azzal, hogy nem tudjuk meghatározni mik legyenek a pontos célok, és nem tudjuk nyomon követni a célok eléréséhez vezető utat. Szerintem erre lenne lehetőség. Ugye előttünk vannak a következtetések, kiadások, bevételek. Tehát megvannak a hagyományos források a bevételek tekintetében, az egyéb forrásoknál pedig ezek is ugye fontosak. A hagyományos források tekintetében említette a héja kérdését, egységes kifizetés. Van lehetőség arra, hogy egységesítsük az adókifizetést, teljesen egyetemű módon. Természetesen ez egy új keretet biztosítana az Európai Unió számára. Az egyéb kiadások tekintetében pedig a források beszerzéséről vagy visszaszerzéséről van szó. 2015-ben nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében. Az utolsó megjegyzésem az FC-vel kapcsolatos. Celler, az előadónk, emlékeztetett arra, hogy a közlekedési szakbizottság de nem csak a közlekedési szakbizottság utalt arra a tényre, hogy a tagállamok a garanciákkal kapcsolatos forrásokra koncentrálnak. Hat olyan tagállam van, amelyik az alap, a stratégiai alap forrásainak a 70%-át fizeti. Tehát a Juncker féle stratégiai forrást összekapcsoljuk a garancia alappal, akkor attól félek, hogy itt problémák fognak fölmerülni. Viszont szeretném, hogy ezt a problémát elkerüljük. Gyakorlatilag a probléma már be is következett a bizottság szintjén. Természetesen elismerem és el is fogadom az ön értelmezését a költségvetés tekintetében, de ezeket a megjegyzéseket mindenképpen elkívántam mondani. Köszönöm. Flanagan, bitte. Flanagan kolléga kap szót az árnyék előadók közül. Biztos úr, ön említette egy a tagállami hozzájárulásokkal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy eléggé fair a rendszer. Nagyon nehéz fair rendszert kitalálni, ami mindenkinek megfelel. De talán 2015-re vissza tudnak emlékezni, amikor 2010-ben és 2016-ban nagyon nehéz helyzetben Írország mégis talált egy fair megoldást, 26%-os volt egyszer csak hirtelen a GDP növekedés. Nem akarom én Írországot arannyal lefesteni itt, nagy bajok voltak, de sikerült hirtelen jó intézkedéssel 26%-os GDP növekedés generálni egy rövid időre. És még mindig nagyon sok a szegény ember Írországban, de nincs minden megoldva, de biztos, hogy van annak jobb módja, hogy hogyan lehet mérni, hogy egy tagállam mit tehet. A GDP nálunk szárnyalt, és még most is jól alakul, és a GDP növekedés eredményeképpen az anyám azt mondaná, hogy a GDP-t nem lehet megenni, 280 millióval több volt az állam bevétele. Ön említette az utolsó erőforrások fogalmát az IT területén. Egyes tagállamokban, mint nálunk is, Írország 20%-ával rendelkezik a halászati területeknek, de csak 4%-a a halaknak a miénk. Ez egyes becslések szerint 1-3 milliárdos veszteség Írországnak évente. És ha igazságosabb lenne a rendszer, akkor milliárdokhoz jutnánk hozzá. Hogyan tudja nekem magyarázni, hogy a jelenlegi rendszer fair? Tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a számlavőszéknek, a biztos úrnak és az előadónak az elmondottakat, leírtakat. Elég régóta vagyok tagja ennek a bizottságnak, ahol mindig is az volt a dolgunk, hogy a hiba arányt csökkentsük. Ezt általában egyszerűsítéssel lehet elérni, legalábbis az egyik ideológia szerint, és a magas szintű munkacsoport és ezt mondja, én a Regi Bizottságban is ezt látom. Tudom, hogy nem könnyű megtalálni ezt a kényes egyensúlyt, hogy rugalmas is, meg szigorú is legyen a rendszer, legyenek, legyen feedback és ellenőrzés, és mégis legyen ö, mozgékonyság. De a magas szintű egyszerűsítési munkacsoportnak voltak, vannak javaslatai, és az ajánlásokban azt írják, hogy a költségek elszámolását kéne főleg egyszerűsíteni, és ne legyenek ex post tételek. Érdekelne, hogy ön szerint sikerült elérni ezt a vizionált egyensúlyt, vagy még van hova fejlődni a tekintetben, hogy a pénzt jól költjük-e. A második gondolatom is egy a magas szintű munkacsapat ajánlásával kapcsolatos, és én is bátorkodom ajánlani a biztos úrnak, az omnibusnak, a biztos úrnak az omnibus eljárásban, hogy a költségvetési eszközök tekintetében, ahogy ön is és az előadó is egy kicsit utalt erre, 2020-as időszakra vonatkozóan nem mindegy, hogy milyen precedenseket teremtünk most a regionális alapok kezelése területén. Látjuk, hogy nem lehet mindent hitelből finanszírozni, vannak projektek, ahol támogatásra van szükség. És tudom, hogy ön is ennek a híve, de nem vagyok abban biztos, hogy valamennyi kollégája <clears throat> ugyanígy gondolkodik Érdekelne, hogy mit gondol a bizottság mostanában erről. És a strukturális alapok és a költségvetési eszközök vonatkozásában biztos, hogy kéne néhány garancia. Például az, hogy csak akkor történjen lépés, hogyha egy tagállam kéri azt, a régiókkal legyen konzultáció arról, hogy mikor történik intézkedés, és legyen garantálható, hogy minden EFSI pénzt a tagállam, az a tagállam használhat föl, amelyik be is fizet, jelenleg nincs ugyan földrajzi egyensúly. Nagyon nehéz a jelenlegi körülmények között ellenőrizni, hogy hova mennek az EFSI pénzek. Ha a struktúrális alapok transferét nézzük az EFSI-be, hogyan lehet garantálni, hogy ezt a pénzt miután kikerül az egyik zsebből, a másik zseb jól költi el. Franka kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, engedje meg, hogy a nagyon jó, minden jót kívánjak önnek költségvetési és emberi erőforrási biztosi megbízásához. Úgy gondolom, hogy a jó számvitel, az egészséges pénzügyi menedzsment, amiről ön beszélt, az egy jó alapja annak, hogy a munkáját, az új felelősségét megfelelően ellássa. Szeretnék rátérni néhány konkrét témára. Konkrétan szeretnék rátérni a dolgozók motivációjára, hiszen itt uniós közösségi tevékenységről van szó. Ez egy nagyon fontos téma, és itt nagyon sokat tennivalónk. Ebben a kontextusban szeretnék három konkrét kérdést föltenni. A feljegyzésben a korábbi feladatához kapcsolódóan látta ön is, hogy a vezető szinteken a nemek közti arány nagyon jó, és a változás is nagyon pozitív. Kérdezném, hogy hogyan értékeli a 2015-ös változásokat, és 2017-re mik a tervei. Úgy gondolja-e, hogy eléri ugyanazokat az eredményeket, mint amit a létszám csökkentés szintjén sikerült elérni ők, ugye itt 5%-os csökkentésről volt szó. Második kérdésem, biztos úr, kapcsolódik ahhoz az aggályhoz, amit az előadó említett, az Olaf-os téma. Igen, tudjuk, hogy mi a terve az új főigazgató bizalmát évezi a bizottságnak, de azért megkérdezném, hogy milyen az együttműködés a Költségvetési Főigazgatóság és az OLAF között, és mi a véleménye az eredmények tekintetében, az OLAF újjászervezéséről mi a véleménye. Utolsó kérdésem, láttam az írásos válaszokat, nagyon hosszú kérdőívet kapott tőlünk, köszönöm, hogy válaszokat adott. 50 nem kormány szervezet esetében, amelyek a fő kezdeményezetei a fejlesztési együttműködés humanitárius támogatásának, ez 740 valahány milliót jelent. Odafigyelek különösen, illetve a főigazgatósága odafigyelek különösen erre a témára, és tudja, hogy mennyi a hiba arány konkrétan ennek a fejezetnek az esetében, tehát az 50 legfontosabb nem kormányszervezet esetén. Köszönöm, elnök asszony! Ja, ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Én ugye nem iratkoztam föl a felszólók listájára, de van spontán három kérdésem, ha megengedi. Szeller úr és Vaughan úr után én az FC-re is rákérdeznék még. Tudom, hogy vannak próbálkozások, hogy az fc t külön akarják kezelni. Szeretném a számövőszéktől megtudni, hogy tényleg úgy van-e ez, hogy az EIB, a beruházási bank adataihoz az EFSI kapcsán nem lehet hozzáférni. Biztos úrtól beruházási banktól. Az Omnibus eljárásban 85% a támogatások és 15% a költségvetési mm, eszközök jelenlegi aránya. Ez szerintem így nem járja. Itt súlyos hiányosságok vannak, a tekintetben, hogy itt a parlamenti ellenőrzésnek megvan -e minden szükséges kompetenciája. Próbáltam én a főtitkárommal erről egyeztetni, de nem jutottunk egyelőre dűlőre. Tehát nem arról van szó, hogy a munkánk így nehezebbé válik, hanem gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ezért ezzel nem tudok egyetérteni. A második kérdésem az, hogy meg kettőzzük az ellenőrzéseket. Mint mindenki más, mi is a single audit hívei vagyunk, csak az kéne, hogy a tagállami szervezetek működését minőségi alapon meg legyen szabad megítélni. De mennyire hülyének tartanak minket? Nem folytathatjuk azt, hogy miközben látjuk a statisztikák alapján, hogy jelentősen elmaradunk a széloktól, másfelől pedig le kell nyelnünk, hogy még az omnibusban is már az van lefektetve, hogy nem lehet ellenőrizni, sőt, tilalma van az ellenőrzésnek a tagállamok szintjén. Ez szerintem botrányos, nem így képzeltem a rendszert. A harmadik kérdésem pedig a személyi státuszra vonatkozóan, vagy a munkavállalói státuszra vonatkozik. Az előző időszakban beszéltünk erről sokat, hogy az európai köztisztviselői rend szerint mindenki két évenként lép előre, és örülünk annak, hogy az AD12-es szint fölött csak külön eljárásban lehet tovább előre buktatni a vezetőket, sőt, teljes körű stop valósult meg a takarésség egyében, és 469 vezetőnk volt, 70%-kal több, mint amennyit szeretnénk, de hát ugye azért is van ez, mert öregednek, és egyre többen kerülnek ebbe a kategóriába, hiába akarjuk leépíteni ezt a kört, és növekedik az ő arányuk 51%-kal egy év alatt. A megfogalmazott cél, hogy csökkentsük, ennek a fizetési körnek a jutatott pénzeket, közben rohamosan nő a nekik fizetendő pénzek aránya. Erre érdekelne biztos úr véleménye. Tisztelt asszony képviselők! Az ellenőrzések sűrűsége és az szúrópróbaszerű egyenként ellenőrzések kérdésében. Én alapvetően a bizalom elvén állok, nem a bizalmatlanságén. De lehetnek olyan helyzetek, amelyek a megelelők ezeket bizalmat, bizalmatlanságba ö, hagyják átcsapni, és ha nincsenek helyi szervezeteink, és kénytelenek vagyunk a tagállami szervezetekre hagyatkozni, a minisztériumokra, elnökségekre, hatóságokra, hivatalokra, pláne ha az nem megy a regionális és helyi szintig, akkor ebbe már nincs beleszólásunk, és ez nem fog megváltozni. Ezért arra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, hogy bármi is legyen a jogszabályok átültetési aránya vagy hatékonysága. A tagállamok nak az európai szabályok szerint kellene működniük önként. Ha ez nem történik meg, akkor az Európai Unió elveszti működő képességét. Ez érvényes az elszámolásokra, a számviteli ellenőrzésekre is. Mivel a programok többsége társfinanszírozott, konkrétan a strukturális programokról beszélek, amelyeket csak nemzeti regionális társfinanszírozás esetén lehet eleve jóvá hagyni, vagy helyi finanszírozás mellett. Ebből adódóan a partnereinknek saját érdekük is a korrektség, a projekt korrekt vitele és elszámolása. Ugyanakkor be kell, hogy ismerjük, hogyha a bizottság jelzés kap arról, hogy valahol visszaélések történnek, pláne hogyha ezek rendszerszerűnek tűnnek, és nincs meg az akarat arra, hogy önkéntesen ö, megfeleljen az adott kedvezményezet, akkor ott ellenőrizni kell. a következő évek során majd kiderül, hogy ez a bizalmi alapálláspont működőképes-e, vagy visszaélnek vele a tagállamok. A hibás statisztikák, a minőségi hibák és hiányosságok javíthatók. Tehát én nem szeretnék mindig mindent kétszer-háromszor ellenőrizni, de nem szeretnék naív sem lenni. Ezt az egyensúlyt próbálja a bizottság megvalósítani, és megpróbálunk rátapintani arra, hogy hol és mikor kell ellenőrizni, és mikor szabad hagyni a dolgokat folyni a maguk, maguk medrében. A több éves pénzügyi keret kapcsán az a probléma volt beprogramozva a rendszerbe, mellesleg a tanács nemrég fogadott el e tekintetben egy új határozatot, hogy amely a jogi keretek végrehajtását javítaná egy konkrét időponttól kezdődően, meg kell tanulni mindenkinek most már ezt az együttműködést. De azt nem tudom elfogadni, hogy a bizottság 2017 végén egy 7 vagy 5 éves, több éves költségvetésben gondoljon elő, gondolkozzon előre, amely 21-ben kezdődne csak, 2018-tól 21-ig tartana. Szerintem ez nem elérhető, de ez a jelenlegi szabály. Így kell tervezni. Láttuk itt most decemberben, hogy a Brexit vagy a migránsválság hogy felborít minden tervezést. Szerintem az lenne jó, hogy minden résztvevője a rendszernek közelebb kerüljön a, a, a közös célokhoz önként. Ugyanakkor megértem, hogy amikor 2018-ban beszélünk a hosszú távú költségvetésről, akkor ugye ott lesznek a választások is, és teljesen előreláthatatlan, hogy hogy fog kinézni a következő parlament. Megint csak, ha most döntjük el a hogy mit tervezünk hosszú távon, és annak egy ellenzéke lesz a parlamentben, akkor mindannyian vesztesek leszünk. Tehát én szeretném önökkel ezt átgondolni, hogy hogyan lehet okosabban tervezni az időt, optimalizálva, hozzáigazítva realitás dátumokhoz. Ami a környezetvédelmi programok során jelentkezett csalásokat illeti. Az EPO-t azért hoztuk létre, hogy ezeket kivizsgálja, de a tanácsban nem feltétlenül támogatja a tagállamok többsége ennek a működését. Ez a következő hónapokban fog, vagy hetekben fog kiderülni, hogy mégis meg lesz a támogatottság mellette. Már pedig annak az ismeretében, amit a tanács eddig csinált, most még nem eldönthető, hogy az EPO iránt érdeklődik-e a tagállamok többsége. Ez pedig nagyon nem mindegy, és konkretizálni kell még. Az EPSZ-ről meggyőződésem, hogy ez nem válthatja ki, ne váltsa ki a strukturális alapokat, hanem kiegészíteni hivatott azokat. Az FC kapcsán kritizálták, hogy a földrajzi regionális leképezés nem valósul meg, és az arányosság, tehát a tagállamok a strukturális alapokból kvóták alapján részesülhetnek, itt viszont nincsenek ilyen garanciák, hanem harcolni kell a pénzekért. Az FC projektek eleve nem lehetnek olyanok így, hogy mindent lefegyenek, hanem attól függ működőképességük, hogy van-e banki kiegészítő támogatás mellettük, ideértem főleg a beruházási bankot, és a bonitást, a végrehajthatóságot bankok maguk, ennek ellenőrzését a bankok magukra vállalják-e. Az FC ezért nem fogja soha a strukturális alapokat kiváltani, hanem a gazdasági és szociális függvény, hát tényezők függvénye lesz. a számítási, a GNP ö, számítással kapcsolatban Írország vonatkozásában hangzott el egy kérdés. Én hajlandó vagyok arra, hogyha az ír pénz vagy külügyminiszter, vagy maga az elnök megbízható statisztikákkal hozzám fordul, akkor megvizsgálom az ügyet. Jelenleg nem látom, hogy a statisztikai hivatalok vezetői az Eurostattal közösen mire jutnak majd. A GNP megállapítása ugye nem többségi szavazással történik. De az aggodalmát értem és azt is osztom, hogy valóban Írország az utóbbi hét év során a strukturális reformok során hatalmas eredményeket tudhat magának, és továbbra is mégis van például szegénység. Ezért ország minisztereivel tényleg fogok tárgyalni arról, hogy hogyan számítsuk a GNP-t, és esetleg szükség van-e pótlólagos fizetésekre hogy a GNI a megfelelő számítási alap, ez most hogy ne válaszoljam meg, de a költségvetési rendelet ezt tartalmazza, amit a parlament és a tanács elfogadott, és ehhez kell igazodnunk. Ha ezt meg akarjuk változtatni, akkor a következő több éves tervezés során kell ezt megtárgyalni. Én el tudok képzelni egy olyan változást, hogy a GNP jelentősége csökken a saját források között, és kiegészítő források és mérőszámok jelennek meg. Például a Monti jelentés ide vonatkozóan tartalmaz néhány jó javaslatot. Ami a nemek egyenlőségét, a nők esélyeit illeti, a bizottsági alkalmazottak számok, számát évente egy kal kellett csökkenteni. Tehát ez egy fűnyíró elv alapján működött, de a bizottság most már teljesítette az 5%-os csökkentést, és ezért a hátra levő három költségvetési évben remélem, hogy nem kell több posztot törölni, és ez lehetőségeket rejt magában. Például több nő, több szakember nő, műszaki, mérnöki, számítástikai nő alkalmazása vonatkozásában. Mindent meg kívánok tenni, hogy a tehetséges nőket tovább képezzük, vezető posztok felé tereljük. Jelenleg már a munkatársaink nagyobbik része nő, és közben ráadásul egy generációváltás is zajlik a bizottságnál. Egyre többen kerülnek fel ö, vezetői posztokba új tagállamok képviselői, és ezt az arányosságot az elődömhöz hasonlóan folytatni kívánom. Ami az NGO-kat és a civil szervezetek támogatását illeti, itt a speciális vagy magasabb vagy rosszabb hiba arányok nem ismertek számomra, hogy ezek miért ezek magasabbak lennének, mint máshol. Ami a költségvetési ellenőrzést illeti, és ez nagyon fontos, a bizottságnak van egy saját ellenőrző rendszere, ami garantálja a szabályszerű pénzallokációt, ezt kiegészítik további belső ellenőrzési mechanizmusok, amelyek már a projektekre is kilátnak, és a számvevőszék pedig ugye nem csak évente ellenőriz minket, hanem napi szinten vagyunk kapcsolatban, éppen azért, hogy konstruktív tanácsadói ö, szolgáltatásaikat igénybe véve egyre jobb eredményeket tudjunk produkálni. Számomra azonban a legfontosabb terület az, ahol szakember kollégáimmal együtt ülünk, heten 8 an és rendszeresen beszélünk arról, hogy hol tart a költségvetés végrehajtása, és megvalósul-e a helyettesíthetőség minden feltétele. Az alapnál bajok voltak, de az alap egy független szervezet, az EPO-hoz hasonlóan, és azon vagyunk, hogy tovább növeljük az átláthatóságát a szervezetnek, és még jobban lebontsuk, pontosítsuk, hogy kinek mi a kompetencia területe. A költségvetési rendelettel kapcsolatos kritikákat komolyan veszem. Szerintem sem folytatható ez így. A, ez a, ö, ennek a megújítása számomra nem igazán prioritás, de beszélni kell róla, mert a tanács és a parlament is napirendre tűzte, ö, és azzal egyetértek, hogy modernizálni, egyszerűsíteni szabad, és kell, ezzel kapcsolatban fogok még úgyis önökhöz jönni. A kérdés most inkább az, hogy a bizottság a támogatásokkal párhuzamosan ad-e a jövőben, tud-e majd több helyi tanácsadói szolgáltatást nyújtani? Köszönöm szépen, és örömmel veszük, hogyha újra jön hozzánk. Ajánlá asszonynak van még egy kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni. Több funkcióm van, és ezért nem tudtam itt lenni, amikor a beszámolót tartotta a számvevőszék képviselője, illetve Ötinger biztos úr. Üdvözlöm Önt a szakbizottságunkban. A Monti dokumentummal kapcsolatban lenne egy konkrét kérdésem. Ön szerint mi a jelentősége ennek a dokumentumnak? De még egy dolgot is szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy önnek ugye más portfóliója volt korábban. Most viszont egy kritikus időszakban érkezik ön, kritikus időszakban kapja meg ezt az új feladatot. A számövőszék mindig felhívja a figyelmünket arra, hogy a nagy európai ambíciók, amelyeknek a felelősei vagyunk, mi a parlament, a tanács és a bizottság is. Ezek a nagy ambíciók csak akkor tudnak teljesülni, hogyha a költségvetés mögötte áll mert egyébként magas lesz a hibák aránya. Hogyha jelentős az ambíció, de alacsony a költségvetés, akkor atipikus a helyzet ezért fontos ez a dokumentum, és kérdezném, hogy hogyan értelmezi ön a Monti dokumentum ajánlásait. Második megjegyzésem. Az eredmény központú költségvetés jó értelemben inkább politikai aspektusokat koncentrál, koncentrál, prioritásokra koncentrál. Szeretném megkérdezni, hogy ön szerint a számvevőszékkel hogy lehet együttműködni azért, hogy ne létezzen párhuzamosan két különböző metódus, mert akkor aggályos lenne a helyzet. Fontos számunkra, hogy közösen végezzük a feladatot, tehát a költségvetés fölállítása és az ellenőrzése a számvevőszék részéről hasonló elemeken és indikátorokon alapuljon. Végül a nagy eh, nem kormányszervezetek, az ENSZ-szel való együttműködés, egyre jelentősebb együttműködéseink vannak nemzetközi szinten ilyen szervezetekkel. Ezeknél a probléma az, hogy ellenőrizni kívánjuk a nagy szervezetekkel fölállított közös költségvetéseinket. Nagyon aggályos a kérdés. Ma délelőtt Celler úr is beszélt erről. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha most meg tudná nekünk magyarázni, hogy hogyan tudnánk jobban ellenőrizni az ilyenfajta költségvetéseket. Az együttműködés szükséges például az ensz de gyakran egyszerűen nem tudunk magyarázatot adni az európai adófizetők számára, hogy hogyan is költjük el a pénzüket. Akkor mi Biztos úr. Az Európai Unió számos nemzetközi szervezettel áll kapcsolatban. Vegyük az EPRD-t, európai keretek között, aztán itt az UNESCO, az ENSZ, a Világbank, az IMF. És világos, hogy mindenhol, ahol tagok vagyunk, vagy ahol tagállamok, tagok, nyilvánvalóan észszerű definiálni az érdekeinket, és lehetőség szerint egy koherens, közös fellépésre kell törekedni vagyis arról van szó, hogy a tagállamokkal egy irányba haladni, tehát a biztonsági tanácsban, az ENSZ-ben, az IMF-ben, a gazdasági válság nyolán és az IMF erőteljes részvétele a mentési programunkban, pénzügyi mentési programunkban végül sikerült elérni, amit szeretnénk. És ott, ahol befektetünk, ott mindenek előtt önök szemben be kell tudni mutatni, hogy észszerű beruház befektetésről van szó. Ez világos. És ez azt is jelenti egyben, hogyha a világbanknak pénzt adunk, és a világbankkal közösen projekteket bonyolítunk le, akkor önöknek joguk van ahhoz, hogy az EU költségvetésből származó forrásokat, akár emberi erőforrásokat is, amiket ott felhasználtunk, nos, megkérdőjelezzék, ellenőrizzék ezek hatékonyságát is. Budget Focus on Results, az eredményszemléletű költségvetés. Hát igen, már korábban is beszéltem önökkel, és néhány nappal ezelőtt Luxemburgban jártam, ahol mint egy 20 számvevőszéki taggal beszéltem, és Léne úrral is természetesen. Világos, hogy a budget focused on results csak akkor észszerű, hogyha az eredményeket közösen határozzuk meg, hogyha közös rendelkezéseket tudunk kialakítani. Ha mi bizottságként azt mondjuk, hogy nekünk ez a célunk, önök meg más célt említenek, és a számvőszék még egy harmadik célt határoz meg, akkor magasabb szinten okozunk csak zavart. Éppen ezért a költségvetési tanácskozásokban ezt jobban figyelembe kell venni. Vagyis ez úgy működik, hogy az Európai Bizottság készít egy költségvetési javaslatot, mondjuk a Connecting Europe-ra. Induljunk ki abból, hogy digitális infrastruktúrát indítanánk, ezt társfinanszíroznánk, performance computing, vagy valamiféle tudományos cloudot, felhőt, vagy vidék fejlesztésben finanszíroznánk az üvegszállat, ahogyan a sín infrastruktúrában, vagy gázinfrastruktúrában, vagy áraminfrastruktúrában már régóta megteszik az Európai Bizottságnak, akkor meg kell indokolni, hogy miért akar egy adott összeget erre költeni, milyen százalékban hívható ez le, milyen projektben, annak érdekében, hogy a célt el lehessen érni. Mondjuk teljesítőképes kompjúterek, az Európa kutató családjának például. Vagy a következő nyolc éven belül az összes vidéki térség bevonása az internet szolgáltatásba, és azt mondjuk, hogy azért adjuk ki ezt a pénzt, mert ez egy fontos cél. Önöknek is mondjuk. Vagy azt is mutatják, fontos a cél, de nem annyira, úgyhogy csökkentjük az összeget. Vagy megváltoztatjuk a céldefiníciót, Ebben az esetben ez az önök joga a költségvetési jog területén. Fordítva aztán a számvevőszék kritikusan megvizsgálja a hatékonyságot, a költséghaszon arányt, sikerül -e európai támogatással többletértéket teremteni, ilyen európai programmal többet tudunk-e teljesíteni európai szinten, mint a tagállamok a saját szintjükön, vagy a régiók, és ez hozzájárul a versenyképességhez, vagy jobban bevonjuk a polgárokat, stb. Vagyis ezt fogja a számveszék megvizsgálni, és szerintem számomra nézve fontos, hogy megkérdezzem már előtte a számvőszéket, hogy el tudják-e képzelni, hogy ez a fajta eredmény, ez a cél meghatározás elméleti szinten pozitív-e. Ezt a Monti jelentést, amiről beszéltünk, már többször nagyon komolyan, mond, komolyan veszem. A tanácsban voltam egy elmúlt pénteken, és Monti miniszterelnök úr ezt bemutatta, és lehetőséget kaptam arra, hogy reagáljak, és el kell, hogy mondjam, a 22 hozzászólásból, hát 22 tagállami képviselő kért szót, egyetlen egy sem volt tisztán negatív hozzászólás. Számosan visszafogottak voltak, konstruktív, pozitív módon, de aztán nagyon komoly elvárásokat is megfogalmaztak, ami ezzel összefügg. Éppen azért a több éves pénzügyi keret csomagunk keretében az új eszközöket, amiket a Monti Bizottság bemutatott, meg fogom vizsgálni, de hangsúlyozom, a semmi nem egy eredmény opció Itt most egy alkalmunk van, esélyünk van, lehetőségünk van, hogy kiszélesítsük a bevételi oldalt az európai költségvetésnél, és a tagállamok befizetéseinek jelentőségét némileg csökkentsük, és a megosztást itt Európában a nettó befizetők és a nettó haszonélvezők között ezt a szakadékot csökkenteni akarom. Azt gondolom, a kiadásoknál, a bevételeknél is a Monti jelentés jó alapul szolgál, ugyanis a tíz tag, a tanács által delegált három tag is tulajdonképpen elfogadta ezt a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi köszönjük. Még szót adok a számbevőszéknek, például az EFSZI kérdésben is, itt is információt, Nazarov úr. Thank you, Madam Chair. Access to... Köszönöm, elnök asszony. A dokumentumokhoz való hozzáférés az EIB-nél a bizottság, az EIB és a számbevőszéki megállapodástól függ. Az FC-vel kapcsolatos munkánk az egy vélemény volt az FC kibővítésére vonatkozóan. Ebben az esetben a információhoz és a fájlokhoz való hozzáférés nem volt kérdéses, mert nem auditról volt szó. Jelenleg teljesítmény auditot tervezünk az fc vel kapcsolatban, és reményeink szerint a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítani tudjuk majd ezzel az audita kapcsolatban? Ha már szót kaptam, ha megengedik, említeném azt, hogy a vita során az egységes audit, audit optimalizálás, robusztus audit rendszerek témáit említették, valamint azt is említették, hogy el kell kerülni az ellenőrzések párhuzamosságát. Évek óta felhívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy a teljesítmény munkájukat javítsák, és hogy jobban tudjuk használni az ő munkájukat, ez a célunk. Számunkra ez mindig cél. Bizonyos feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy mások munkáját használhassuk. Biztosíthatom önöket arról, hogy továbbra is az audit jelentésünket a nemzetközi standardok szerint készítjük, és észszerűen biztonságos adatokra alapozzuk. Köszönöm. Thank you, Alan. I just comment on the... Köszönöm. Az eredmény alapú audit és teljesítmény alapú audit témájához szeretnék hozzászólni. Természetesen a számvevőszék ezt egy pozitív dolognak gondolja, de ez nem elégséges. Előrelépésre van szükségünk. A bizottság dolgozik ezen. Néha az az érzésünk, hogy lassan halad előre ez a kérdés. Mi nyitottak vagyunk az együttműködés tekintetében, technikai témákban, eszmecserék kérdésében, indikátorokról például, stb. Mi nem adunk, és szerintem nem is a feladatunk, hogy előzetes sen elfogadjunk például programokat vagy rendszereket. Ez a, az auditornak nem feladata. Támogatást tudunk adni az auditokkal, a véleményeinkkel, és mindig mutatjuk, hogy készen állunk arra, hogy együttműködjünk. Mind ezzel kapcsolatban azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés esetben vették igénybe a mi támogatásunkat auch Luft nach oben. Dankeschön. Der Van egy kis esélyünk, akkor most az előadónak adom meg a szót. <clears throat> köszönöm elnök asszony, köszönöm a kollégáknak az elmondottakat, az ellenőröknek munkát, a jelentést, és Ötinger biztos úrnak különösen, hogy kifejtette elképzeléseit nekünk, amelyekkel kell nagyrészt egyetérthetünk. Az ALDE a, az alapkezelőkkel kapcsolatban azt az elvet érvényesíteni, hogy jobb egy veri ma, mint holnap egy túzok. Minden ezen múlik, hogy sikerül-e gyorsan ezeket a alapkezelő alapokat, alapokat létrehozni, ha igen, akkor a tagállami befizetések egyelőre azonban eléggé akadoznak, akkor benne vagyunk. Egy másik történet az, hogy a strukturális alapok ugye per definíció nem társfinanszírozást ír elő, ami semmibe sem kerül, az semmit sem ér, ez az elv, ezzel egyetértünk, de mégis született egy olyan döntés, hogy két tagállamot 2020-ig felszabadítottak a társfinanszírozás kötelességé alól. Én annak idején sem értettem ezzel egyet, hogy miért lazítjuk fel ezt az alapelvet, és ráadásul az egyik ezek közül a tagállamok közül adóparadicsomként is működik. A következő bizottsági javaslat pedig rendes jogalkotási javaslatokat irányoz elő. Nagyobb tagállamok is kértek ezek után kedvezményeket a társfinanszírozás területén. Például, hogyha természeti katasztrófák esetén kell intézkedni. Ha ez elharapózik, akkor ö, lemondhatunk az elveinkről, és az igazságosságról. 2015-ben a végrehajtás területén azt láttuk, hogy a tanács a kötelezettségvállalásokat gyorsan elfogadja, de utána a teljesítéseknél redukál, csökkent. És így aztán megint egy milliárd ment vissza a donor országokhoz, ennek nyilván örülnek a helyi miniszter, a pénzügyminiszterek, de ez, ezek olyan pénzek, amelyek európai célokat szolgálhattak volna. És bizonyos értelemben a hiba százalékhoz sorolhatók. Amúgy is kéne beszélnünk a cashflow jellegéről, hogy mikor milyen pénzek áramlanak milyen irányba mi mindenképpen egy jobb feladatmegosztást vizionálunk. Ezzel akkor ezt a napirendi pontot befejezzük. A következő lépés február 27-28-án a jelentés tervezett bemutatására. Ezt köszönjük biztos, hogy eljött hozzánk, együttműködik velünk, és reméljük, hogy együttműködünk a jövőben is az illetékes költségvetési igazgató asszony holnap nyugdíjba vonul. Úgy látom, hogy nincs itt a teremben, pedig szerettem volna megköszönni neki a sok éves együttműködést. Hát így létében is köszönjük, és minden jót kívánunk neki. Nyugdíjas időszakához. A titkárságunk vezetője Kevin Castillo is holnaptól, én is ma tudtam ezt meg, a ház protokoll osztályán az új parlamenti elnök mellett fog dolgozni. Castillo asszony, köszönöm önnek is az együttműködést. Sajnálom, hogy ilyen hirtelen elmegy, de hát, na hát ez van. Köszönjük a sok munkát. Ön a bizottság szíve volt, ön nélkül számomra elképzelhetetlen volt a költségvetési ellenőrző munka. Remélem, hogy sikerül majd önt méltó keretek között elbúcsúztatni. Most itt csak annyit tehetek, hogy megköszönöm a munkáját, és gratulálok a elnöki kabinetbe való kinevezéséhez. Ich muss auch sagen, sie wird mir sehr fehlen. El kell, hogy mondjam még egyszer, hiányozni fog, mert nagyon jól működtünk együtt. A következő napi rendi pont a tízes, az AIP, az EBB ellenőrzése. Ali úr, az előadónk ebben az ügyben. Sajnos nagyon hideg van itt, megfázunk. Nincs más. Ali úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Dubelec úr, kedves kollégák! Európai Beruházási Bank már régi pénzügyi partnere az EU intézményeknek, hozzájárul az integrációhoz, szociális kohézióhoz, regionális fejlődéshez, irányított befektetési eszközökkel. Az Európai Befektetési Alap és a Stratégiai Befektetési Alap fontos szerepet játszik az EBB munkájának kiegészítése tekintetében. Katalízis hatása van az EU támogatásnak, és az EU hozzáadott érték biztosítása, illetve a célok elérése tekintetében nagyon fontos, és így tudjuk biztosítani, hogy az EU a verseny, az innováció, az infra, infrastruktúra és a vonzás, a tőke vonzása szempontjából élenjáró a világban. A legfontosabb elemeket szeretném említeni a jelentés tekintetében először is. Az EBB fenntarthatóságának megerősítése a befektetési politikában 2015-ben 77,5 milliárd euró piacra rúgtak a műveletek, ebből 69,7 millió eurót tagállamok kaptak, 7,8 milliót pedig az EU-n kívüli területek, országok. Említenünk kell, hogy fontos az EBB konzekvens fellépésére, fellépése az EU politikai prioritást élvező területeken történő beavatkozása során maximalizálni kell a hatékonyságot, biztosítani kell az érteket a pénzért elvet, a lehető legjobban kell használni a pénzügyi eszközöket. Az EEB-nek oda kell figyelnie a közép- és hosszú távú hatásokra, amikor befektetésről dönt. Az összes döntés esetében ez fontos. Például, amikor szisztemikus, fontosságú, hosszú távú projektekbe történő beavatkozás, illetve befektetésről döntenek bizonyos gazdasági szektorokat, bizonyos földrajzi szektorokat is támogatnak. Fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen a stratégia, legyen dinamikus, és legyen transzparens a földrajzi eloszlása az EU tagállamokban történő befektetéseknek. Az is fontos, hogy a tagállami fogadóbankok szintjén megvalósuljon a KKV-k támogatása és ne bonyolódjanak a kritériumok és a szabályok. Második megjegyzésem az EBB hatásának a monitorozása fontos közfeladatok területén. A EBB műveletek hatása és eredménye 2015-ben az egész EU szintjére vonatkozott ez a felmérés. Azt mutatja a vizsgálat, hogy a innováció, KKV-k, infrastruktúra, és a környezet a legfontosabb beavatkozási területek. Az EBB továbbra is a, kell, hogy dolgozzon azon, hogy meghatározza a monitorozó indikátorokat, a tekintetben, hogy az Európai Uniós szakpolitikák céljainak eléréséhez mennyiben járul hozzá. Következő megjegyzésem a kiegészítő jelleg és a hozzáadott érték. Az EBB összesen 315 milliárd eurós plusz befektetést ösztönöz a beavatkozásával, és több olyan új terméket is kidolgozott, amelyek a nagy kockázatú befektetésekre vonatkoznak. Ezért fontos, hogy rendszeresen értékelje, értékeljük a eredménytábla segítségével a tevékenységeket célzott projektekről van szó, meg kell határozni, hogy a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez mennyiben járulnak hozzá ezek a projektek, illetve a kiegészítő jelleg, a hozzáadott érték, a konzisztencia az Európai Uniós politikákkal hogyan valósul meg. Negyedik megjegyzésem. Fokozni kell az átláthatóságot a belső elszámolás tekintetében. Ez előfeltétele annak, hogy jobb legyen a kormányzás az EBB több nagyobb átláthatóság kell, hogy kísérje, valamint részletesebb elszámoltathatóság, vagyis a tevékenységeket folyamatosan nyomon kell követni. Az átláthatóság a végrehajtás szintjén az Európai Unió szakpolitikai tekintetében nem csak az EBB általános elszámoltathatóságához és hitelségéhez kapcsolódik, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy hatékonyabb, fenntarthatóbb legyen a projektek végrehajtása. Zéró toleranciát kell meghatározni a projektek végrehajtása során. Fontos, hogy az EIB, e az adóelkerülés, az adócsalás területén is fellépjen, valamint a pénzmosás területén is. Az EBB e nagyon sokféle tevékenységet finanszíroz az EU-n belül és az EU-n kívül a gazdaság és a növekedés szempontjából nagyon fontos finanszírozási tevékenységet lát el az intézmény, ezért is nagyon fontos, hogy a lehető legmagasabb szinten megvalósuljon az átláthatóság. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Ali úr. Mrs. Gressler, Köszönöm szépen, Gressler asszony. Elhagyta a termet, nem én vagyok Gressler asszony, nyilván észrevették és a továbbiakban most az eledő adó megjegyzése után az EBB-nek adom meg a szót, hogy mondják el a vilőnyeket, és kérem a kollégákat az EBB-től, hogy tartsák meg a prezentációikat. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, azt hittem fordítva azt hittem először a különböző véleményeket halljuk meg. Még a végén lehetőséget kap még, hogy reagáljon, de most is reagáljon. Tehát nagyon rövid leszek mindjárt az elején egy kommentárral. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak bennünket, hogy szót kapunk. Nagyra becsüljük azt a munkát, amit Ali úr elvégzett a jelentésével, természetesen felmerülnek kérdések, amelyek újra és újra visszatérnek, és a, talán a mai napon is újra és újra előkerülnek, majd például a regionális megoszlás, a hitelek esetében az FC hitelek is felmerülnek. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy természetesen nincsen nemzeti kvótánk semmilyen módon. Az FC nem egy kohéziós politikai eszköz, nincsenek eh, tagállami borítékok, hogy úgy mondjam, de a, az EU közpolitikai céljait nagyon komolyan veszik az FC-ben. Ez azt jelenti, hogy ennek eleget kívánunk tenni. Mindenhol többet akarunk beruházni, minden 28 tagállamban, az egész EU-ban hogy úgy mondjam, és ez a tevékenységünk központja a végül is, központja, még akkor is, hogyha különböző termékek, instrumentumok különböző módon fejlődnek, tehát a Juncker tervben ez az első pillér a beruházások, de hozzájönnek az EBB tanácsadói szolgáltatásai is ehhez. Emlékeztetni szeretnék még arra, hogy 2016 nagyon jó éve volt az EBB-nek, kis és középvállalatoknak csúcs teljesít mint nyújtottunk, egy 30 milliárd eurós, és ez azt jelenti, mint egy 300 ezer kisebb vállalat, amely 4,4 ember, millió embert foglalkoztat, mint egy 20 milliárd ment infrastruktúrával több mint 55 millió ember profitált különböző országban, Szlovákiában, Romániában, Portugáliában ezekből a fejlesztésekből. 17 millióról a környezetvédelmi projektekre, például biztonságosabb ivóvíz egész világon 25 millió ember számára. Aztán az innovíció is több mint 13 milliárd euróval, ami mintegy 11 millió digitális kapcsolatot tesz lehetővé, ami nagy sebesség kapcsolat valójában. Tudom, hogy az adatok időnként unalmasak, ha meghallgatjuk őket, de azért szeretném egészen egyszerűen aláhúzni, hogy az EBB rendkívüli erőfeszítéseket tesz, rendkívüli időkben az Európai Unió érdekében, hogy a különböző frontokon tegyünk eleget az elvárásoknak, és azt kell, hogy mondjam, hogy eleget teszünk, és nagyon komolyan veszük a beruházás növelésére vonatkozó elvárásokat. Az EU külső politikáit is támogatjuk, tehát, mint mondtam, ez egy komoly feladatunk és ö, szeretném azt a jelzést küldeni, hogy ö, a jelentés, hogy a transzparencia része, itt folyamatosan erről tárgyalunk a kondbizottságban, szeretném azt a jelzést küldeni önök felé, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy novemberben közzétették a jelentést, egyébként a Transparency International is megtette ezt, és a magas szintű transzparenciát dicsérték ők is, és az integritást és az elszámoltathatóságot. Egyébként pedig tudomásul veszük az ajánlásokat is, amiket a Transparency International készített, nagyon figyelünk ezekre. Azt is szeretném még elmondani, hogy talán más témákra később reagálhatok, majd emlékeztetni szeretnék arra, hogy az eszmecseléket követően McDowell alelnök úrnak is válaszoltunk több kérdésre, és Pilinszki úrnak is rendelkezésére állok, meg más képviselőknek. Köszönöm szépen, mint mondtam, lehetőséget kap majd még arra, hogy a végén, a vita végén reagáljon az addigi kérdésekre. Most pedig a képviselők kapnak lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Az árnyék előadók kezdik. Dubakov képviselő LPP. E Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a, munkáért, és ugye ezzel a témával foglalkozott, nagyon kiegyensúlyozott a Ali úr jelentése, jó az előkészítés, és értem, hogy mennyire fontos a bank szerepe, főleg most, amikor a válság következményeit kellene ellensúlyoznunk. Tehát nagyon fontos a szerepe a banknak, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy a parlamentnek is hasonlóan fontos a szerepe az EBB monitorozása, támogatása tekintetében a termékek szolgáltatások terén. Azért itt úgy látom, hogy van még jobbítási lehetőség. Például a külső befektetések, az EBB portfólió 10%-a EU-n kívülre kerül. Természetesen ez a Juncker Bizottság mandátumától indult. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan milyen eredményeket tudunk fölmutatni a tekintetben, hogy az EU prioritásait, például a helyi kapacitásépítést hogyan támogatják az EBB befektetései. Üdvözlöm az EBB erőfeszítéseit, többféle eszköz dolgoznak ki, többféle cég számára az egyes műveletek tekintetében az EBB keretei elnézést az EU határai között. Erőfeszítéseket tesz azért, hogy a cégeket támogassa a akár startup fázisban is már. Ez nagyon jó, nagyon pozitív, hiszen ne felejtjük el, hogy a KKV-k az európai gazdaságnak a gerincét képviselik, úgyhogy nagyon fontos az ő általuk nyújtott szolgáltatások és termékek támogatása. Úgy gondolom, hogy bölcs dolog, hogyha javítjuk, jobban kifejtjük, fejlesztjük az EBB kommunikációját és az eredményekről a kommunikációt, főleg a tagállami szinten. Mert néha előfordul, hogy nagyon jelentős projektekről van szó, és ezek a projektek javítják az emberek életét, gazdagabbá teszik az embereket és az államokat is, de senki nem tudja, hogy az EBB támogatásának köszönhető mindez. Ezért fontos lenne a jobb kommunikáció. Javasolnám, hogy készítsünk egy elemzést EBB pénzügyi szolgálatok tekintetében. Jó, hogyha összehasonlítjuk hogy mi az ebbi szolgálatok vagy szolgáltatások költsége, például összehasonlítva más magánintézménnyel vagy kereskedelmi bankkal. Érdekes lenne megnézni, hogy pontosan mennyi is a költsége az EBB beavatkozásainak, például tagállami szinten. Kohéziós politika. Az éves jelentésben egy külön fejezet foglalkozik ezzel a témával. Meg kéne vizsgálni, hogy az EBB hogyan támogatja a kohéziós politikai célok elérését, illetve az Európa 2020-as stratégiai célok elérését. Tudom, biztosan dolgoznak ezen, de jó lenne, hogyha konkrétumokban ezt megfogalmaznák. Ez nekünk is fontos lenne, és a régi szakbizottsági kollégák számára is. EBB és Audit hatékony EBB audit a legjobb eszköz ahhoz, nem azért, hogy büntessünk, hanem hogy felszámoljuk a problémákat, bürokrácia, gyenge igazgatás, technikai támogatás hiánya, stb. Fontos lenne, hogy a tagállamok képességei javuljon, jobban tudjanak teljesíteni a pénzügyi eszközök segítségével. Azt látjuk, hogy az EBB által kezelt pénzügyi eszközök egyre fontosabbak a tagállamok számára. Bizonyos gazdasági szektorokat egyszerűen más forrásból, például garanciákkal nem lehet támogatni. Végül, de nem utolsó sávon, elolvastam a Transparency International jelentését az EBB-ről, és abban az szerepel, hogy az EU-ban csak három cég van, amely projekteket nyújt be az EBB-nek korrupciós gyanúk merültek föl a világbank esetén persze sokkal nagyobb a hatája a műveleteknek, a tiltás 500 vagy 600 céget illet, ugye az EBB-nél meg csak ez a három cég merült fel a tiltó, vagy került fel a tiltó listára. Hogyan értékelik a helyzetet? Valóban csak három cég van az EU-ban, amelyeknél probléma merült föl? Vagy az EBB projekteknél nem kerülnek elő ilyen gyanús cégek? Ennyit szerettem volna kérdezni, köszönöm. Most Pirinszki úrnak adok szót. Köszönöm. Csatlakozom azokhoz, akik Öli úrnak gratuláltak az átfogó jelentéshez, és amely minden lényeges pontot magában foglal, amit szóbelegyeztetéseink során korábban egyeztettünk a beruházási bank tevékenységével kapcsolatban, és az állásfoglalások is ott vannak a szövegben, amit a parlament fogadott el. Köszönöm az érdeklődés bizalmat a bank képviselőivel szemben, hogy kérdezhetünk, válaszolhattunk, és hasznos gondolatokat vihetünk haza a tarsolyunkban azzal kapcsolatban, hogy a köz és a képviselői önök mit várnak. Három témát fejteni ki jobban. Az egyikről már volt szó, ez a földrajzi elosztás. Ez egy alapvető politikai prioritás lenne, ugyanakkor a szerződéses kötelezettségek minket arra ösztönöznek, pontosabban a bankot is arra kötelezik, hogy a teritoriális kohéziót támogató projekteket támogasson. a projektenként vírálják el, hogy ez a feltétel teljesül-e, lehet egy pozitív politikai prioritás megfogalmazás mondjuk. Az Európai Unió működésével szóló szerződés jelenlegi pontjai között a 309-es beszél a teritoriális kohézióról, a belső piachoz fűződő viszonyáról, arról, hogy az adott személy ö, protocol, the 28th protocol. A, a szerződésekben egyértelműen megfogalmazódik, hogy a bankoknak az erőforrásai többségét a kohézióra kell fordítaniuk. Ez már korábban is mm, téma volt a 2014-es jelentésben. Utalunk arra, hogy a, bank, a bankok megváltoztatták bizonyos prioritásaikat a 2014-16-os időszakban, és a 2015-17-es időszakban megint más elvek érvényesülnek. Korábban az egyik explicit prioritás a kohézió volt. Ezt most átfogalmazták eh, cross-cutting activity-re, tehát mondjuk horizontális fellépésre. A 2014-es jelentésben a bankokat felszólítottuk, hogy bocsássanak rendelkezésre több adatot az elért eredményekről, és a prioritások alkalmazása során elért vívmányokról. Bizottságunk szívesen vizsgál adatokat, ez a dolgunk, és ha megvannak a szükséges adatok, akkor ellásfoglalásokat is tudunk tenni. Tavaly áprilisban hoztunk is egy ilyet, amely kifejezetten azt várta a bankoktól, hogy a külső felépéseikről szóló beszámolóikat hangolják össze az EU prioritásaival a három pilléres modell alapján, de ez még az Európai Beruházási Bank esetében 2014-ben nem igazán valósult meg, pláne nem a kohézió számon kérhetősége, ezért az a benyomásunk, hogy a banki stratégiai irányok változása kicsit felvízezi ezen fontos beruházási feladatok körét. Ezért úgy gondolom, hogy joggal várjuk el a bankoktól, hogy felülvizsgálják újra prioritásaikat, és a szerződések kell összhangba hozzák őket, vagyis az Európai Unió kohézióját szolgáló projekteket támogassák. A második fő témakörnek az átláthatósága lényegi eleme a kormányok ellenőrzésének. Ez ugye mindig folyamatosan napirendünk volt, az Európai Beruházási Bank fontos érdemi lépéseket tett ebben az irányban, de két területen jobban oda kell figyelnünk. A parlament és az APID e között volt korábban egy formális megállapodás, amely rendszeres struktúrált párbeszédet írt elő a bank elnöke és a parlament között, amely lehetővé tenné a folyamatos parlamenti felügyeletet és a rugalmas alkalmazkodást a követelményekhez, hogy a félreértelmezéseket rendszeresen lehessen tisztázni, de ezek száma, a letisztetések száma minimális volt. A 17-es cikk 5-ös bekezdése az FC rendeletben 2003-ból pedig ott van, hogy a Beruházási Bank és a Parlament között rendszeres e, cserére egyeztetésre van szükség. Utoljára pedig az érdekösszefonódásokról szólnék, erről már többféle aspektusból e, sort kerítettünk. A 2014-es határozat a 2014-es tevékenységekre vonatkozott, főleg a PPP-ben megvalósuló együttműködésekre, de hivatkoznék itt a banknak az ombudsman által írott levelére is, aki annak idején ezeket az aggodalmakat, hiányosságokat sürgősséggel felszámolni szorgalmazott, hogy ugyebár az igazgató tanács, az irányító bizottság és a külső szereplők között nincs elég együttműködés. from their home or... És hogy egyértelműen a saját hazájuk irányába fog a banki döntéshozók ceruzája, vagyis hát a saját országukban megvalósult projekteket szereti támogatni. Uh, Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Flanagan úr, a következő. Köszönöm szépen, köszönöm a beszámolót Ali úrnak. Úgy tűnik ez egy rendkívüli bank. Az egyik legfontosabb dolog a nyitottság, a transzparencia, hogy az emberek bízzanak az intézményben. A Transparency International jelentés egy potenciális összeférhetetlenséget is jelent, tehát részben, tehát ez egy potenciál, ez nem potenciál, ez egy ö, ö, itt nyilvánvalóan ezt meg kell változtatni itt az egyes országok ami az egész ügy, hogy a világbank három entitást kizár innen, és ez a bank hármadzal ki, és 820 entitásról beszélünk a világbanknál. Egy jó magyarázatot kell találni erre szerintem, hogy a világbank miért tenni ezt meg, hogy ez a bizalom hogyan működhetne itt. Egy konkrét kérdésem is van az EBB-hez. A kis és középfeladatok finanszírozásával kapcsolatban ez egy partner, ez a bank, a stratégiai partner. Írországban a gazdák azt mondták, hogy hogy különböző területeket tudnak finanszírozni, infrastruktúrális dolgokat, például tejfeldolgozói üzemeket, stb. És a kérdés most az, hogy van-e ennek értelme, hogy miért kívánják ezt át megtenni, és van egy jó néhány kommentárom az aliféle jelentésre, ezeket módosítóként fogom majd előterjeszteni. Köszönöm Flanagan úr, hogy ilyen rövid volt. Turand úr. Köszönöm szépen. Köszönöm én is Ali előadó úrnak az elvégzett munkát, ez egy fontos jelentés, hogy csak előre egy kóstolót adjak majd a módosítóimról. Természetesen a párizsi klíma megállapodás összefüggésében nem. A tehát foszilis energiahordozókban nem szabadna tovább finanszírozást nyújtani, és tényleg olyan projekteket kéne támogatni, amelyek tényleg sem mérséklik a klímaváltozást, másodszorban pedig a saját vizsgálatokat is közé kell tenni, tehát 17 hitelről van szó, összesen 4 milliárdos értékben, ez a Volkswagen csoportra is vonatkozik 2005 és 2015 között, vagy vannak további hitelek, például a kibocsátás csökkentés érdekében adták ezeket, ezek ez klímaváltozásra szembeni fellépésként lett eladva, de ez számomra lesz, lenne a legfontosabb, és a frakcióm számára a harmadik pontban pedig hasznos lenne, hogyha az EBB nem finanszírozná tovább is nem adna hitelt olyan projektekre, amelyekre éppen Olaf vizsgálat, vagy nemzeti vizsgálat van folyamatban korrupció, korrupció vagy csalás miatt. Ezek lesznek majd a jövőbeli módosítói. Végül pedig Vali úr. Röviden, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, hogy elkészítette a jelentést. Néhány témában a kollégákkal közösen majd próbáljuk azért javítani magát a jelentést, akár politikai megfontolásból is. Véleményünk szerint pontosabban és független módon kell elvégezni az EBB által finanszírozott projektek értékelését, főleg azért, hogy gazdasági, szociális és környezeti hatást meg tudjuk vizsgálni, nem csak a régi, hanem az új programok tekintetében is, például a stratégiai befektetési alap témájában is. Úgy tűnik, hogy itt nagyon sok infrastruktúrás, de kevésbé fenntartható projektről is szó van, azokhoz a projektekhez képest, amelyeknek az értékelése a stratégiai Juncker alap megnyitása előtt szó volt. Úgyhogy mindenképpen ezzel kapcsolatban majd még elmondjuk a véleményünket, hangsúlyozni fogjuk, hogy független módon kell elvégezni a projektek értékelését, és ez különösen fontos az infrastruktúrális projekteknél. Az átláthatóság alapfeltétel, meg kell valósítani, teljesíteni kell a legmagasabb szintű standardokat az átláthatóság témájában, a finanszírozott projektek, a pályázatok, a alvállalkozók tekintetében. Itt is főleg az infrastruktúrális projektekről van szó, hiszen ilyen esetekben megvan a lehetősége arra, hogy annak, hogy akár bűnöző csoportok, akár pénzmosás gyanúja is fölmerüljön. Az EU-n kívüli projekteknél ugye problémás az adóparadicsomokban székhelyen rendelkező cégek kérdése, ezzel kapcsolatban is majd kialakítjuk a pontos véleményünket. Érdekkonfliktus, ez minden egyes intézménynél érvényes, hogy a legmagasabb szintű standardoknak kell megfelelni, annak elkerülés érdekében, hogy érdekellentét fölmerülhessen, és hogy az állampolgárok jogosan rákérdezhessenek ezekre a kérdésekre, hiszen itt érdekütközésmentesen átlátható módon kell eljárni. Remélem, hogy a árnyék előadókkal együtt, ahogy ez a szokásos ebben a szakbizottságban, nagyon jó jelentést tudunk majd elkészíteni, és ez alapja lesz annak, hogy jobban tudjunk együttműködni az EBB-vel. Köszönöm. Maybe now we can ask... Köszönöm szépen. Most talán a bizottsághoz fordulhatnánk, hogy kommentáljon. Szotó úr a bizottság képviseletébe. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy az EBB eredményeket a bizottság is üdvözli 2015-ben, és elismerjük a fontosságát annak a szerepnek, amit itt játszik az EBB a pénzügyi válságból való kilábalásban, és katalizátor szerepet játszik a jelenlegi beruházási kihívások kezelésében. A kis és középvállalati szektor tekintetében a jelentés igencsak optimista, amit mi támogatni tudunk, és azt is gondoljuk, hogy a szektor és a szektor finanszírozása alapvető fontosságú, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez EBB és az EIF akcióknak egymást kiegészítőnek kell lenniük ne legyenek párhuzamos struktúrák, erre ügyelni kell véleményem szerint. A, az Európai Bizottság az EBB-vel nagyon szorosan együttműködött 2015-ben a külső politikai területeken is, és nagyra becsüljük a hozzájárulást a migráció alapvető okainak kezelésében, és a szoros együttműködés, ez fontos volt, és az új beruházási terv kezelésében is. Most pedig térjünk vissza az EBB-hez, adott esetben egy néhány záró megjegyzést, vagy a kérdésekre is válaszolhatnak, ha úgy gondolják. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó néhány kérdés merült fel, és kommentár is egyben igyekszem eh, legalább egy jó néhányra válaszolni ezek közül, aztán vannak olyanok, amelyekre majd később kell visszatérni, egyes és is fel kell vetni, például Flanagan úr az állami támogatás és a mezőgazdaság eh, kérdését eh, nem tudom, miről van szó, pontosan talán meg kell beszélnünk ezt, hogy ezt tisztázzuk. Amit mondott, talán az Európai Bizottsághoz kéne fordulni ezzel a kérdéssel, de örülök, hogyha ezt kezelni tudjuk és tisztázni tudjuk. Most pedig eh, talán azt kéne elmondanom, hogy először is Novakov úrnak valóban hát mintegy 10%-át a hiteleiknek az EU-n kívül folyosítjuk, EU e költségvetési garanciával időnként, de nem mindig, mert a saját erőforrásainkból, eszközeinkből biztosítjuk ezt, vagyis a saját kockázatunkra megy ez az EBB-nél. Természetesen az EU prioritásait követjük ennek során, és nem kell külön hangsúlyozni, hogy szorosan egyeztetünk a külügyi szolgálattal, és az Európai Bizottsággal a prioritásokat tekintve egyes országokban és egyes régiókban, ami tükröződik abban a tényben is, hogy az irodáink gyakran az EU delegáció épületében vannak, és az EU globális stratégia és mm, amit Mogherini asszony készített elő a gazdasági diplomáciával kapcsolatban, amit elmúlt júniusban mutatott be egyébként, és ez tartalmazza azt is, hogy az EBB fontos szerepet játszik a, a gazdaság diplomáciai erőfeszítések megvalósítása során és azok a dokumentumok, amelyek idén kijönnek az LKS-től, e szintén hasonló pontot fognak hangsúlyozni, tehát az EBB az egyik pillére az EU külső fellépéseinek természetesen sosem elegendő, hogyha arról beszélünk a fogyatékkal élők esetében, tehát hogy van egy olyan szakpolitikánk, szó, politikai célkitézésünk, hogy igyekszünk EU finanszírozott projekteket jól támogatni, ez nem lett probléma, és Időnként persze nehéz elmagyarázni diplomatáknak azt, hogy az EBB-t is vegyék komolyan, és az EBB is az EU külügyi politikájának egy eszköze, ezt el kéne magyarázni, tehát ez is az egyik problémánk, tehát a kommunikáció kérdése hogyha a költségeket a magánbankokkal, a beruházásokkal szeretnénk összehasonlítani a tagállamok szintjén, úgy gondolom, hogy ez persze a piactól is függ, mint minden beruházás. Azt mondom, bizonyos piacokon, mondjuk Németországban, Hollandiában az EBB finanszírozás költségei összehasonlíthatóbbak a más bankok finanszírozásaival, de elmennek Bulgáriába, higgyék el, itt azért már komoly különbség van, hogyha más országokba mennek, azért ott már komolyabb különbség van, Olaszországban is például. És napjainkban azt kell, hogy mondjam, itt nem az árazás kérdése az, ami szerepet játszik, hanem mit tudnak, milyen lejáratot tudnak kínálni. Tehát sosem tudunk olyan hosszú lejáratot, mi hosszabb lejáratot tudunk biztosítani, mint egy magánbank. Ha van egy bulgáriai cégük, akkor 12 éves finanszírozást nem fognak kapni egy kereskedelmi banktól. Ez tök világos szerintem. Ami a, az EBB finanszírozást illeti, nagyon gyakran kisvállalatok esetében az is előfordulhat, mondjuk van egy helyi bank, a lejáratot illetően lehet, hogy vonzóbb, mint mi. A technikai segítségnyújtás azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet tesszük. Van technikai segítségnyújtásra egy megfelelő instrumentumunk, és van erre egy költségvetésünk, és ezt fel is használjuk. Vonatkozik ez az FC-re, és az FC tanácsadói eh, ágára is eh, egyre több kérés érkezik hozzánk eh, és objektív adataink is vannak erre, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, be tudom mutatni, hogyha hm, ez érdekelni őket. Persze nem tudjuk megígérni, hogy irodákat nyitunk minden országban, minden régióban, az EU-ban, hogy a helyi cégeknek tanácsot adjunk. Azt mondom, hogy le, ott kell jelen lennünk, ahol szükség van a szolgáltatásainkra. Mondok erre egy példát. Például Romániában, Bulgáriában jelen akartunk lenni, de nem hisszük, hogy jelen kell lennünk az Európai Unió minden egyes sarkán vagy számos helyen, mert vannak olyanok, akik ezt megteszik helyettünk, nekünk ott nem kell lennünk. Szerintem ez kereslettől függő dolog kell, hogy legyen. Nem akarok bürokratikus monstrumot, amely azt mondja, hogy mindenhol irodát nyitunk, ez nem éppen egy költséghatékony eszköz. Mi nem vagyunk egy politikai testület, nem kell az Európai Unió összesarkában zászlót lobogtatnunk, ami pedig a földrajzi megoszlást illeti, így igyekszem válaszolni Pilinszki önök a, a, a három céget említett, még erre szeretnék visszatérni. Nem biztos, hogy tudok most válaszolni. Ezt tisztázni kell, ezt a kérdést, majd reagálok még a későbbiekben. Azt hiszem, itt valami olyasmiről van szó, ami, nem, ami mindenképpen világos választ követel. A földrajzi megoszlást illetően mindig lehetnek <clears throat> egyes témák, persze. Az FC például egy piaci alapú eszköz, nem az a cél, hogy borítékukat osztogassunk itt a nemzetállamok alapján. Ez nem ilyen, ez nem a mi politikánk. Itt arra szeretnék egyértelmű választ adni, hogy Pilinszki úr készít. Azt hiszem az EBB jó munkát végez, például a kohézióban. Ha jól emlékszem, 2016-ban 11 milliárdot adtunk kölcsön a kohéziós alapokkal és megvannak határaink is, Lengyelországot tekintve 31 ember dolgozik az irodánkban, és ezek nem csak Lengyelországban dolgoznak, technikai tanácsadók egyébként, és különböző projekteket visznek az egész régióban persze. Ezt azért mondom, mert ez összefügg a kohézióval konkrétan. Őszintén szólva nem is érteném, hogy miért vetnének a szemükre olyanokat, hogy nem teszünk eleget a kohézió érdekében a 2014-2005-ös, 15-ös jelentések is tartalmazzák azt, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy a tagállamokkal és a bizottsággal együttműködünk azon, hogy a territoriális kohézióért dolgozunk, és a gazdasági kohézióért pont nem akarok itt állást foglalni, persze a parlamentben beszélnek arról, mi történik a kohéziós politikával a jövőben, itt van a Brexit, ez nyilvánvalóan nyomás gyakorol az EU költségvetésére, kevesebb lesz a pénz, stb. Én megértem ezeket az aggályokat, de mi nem az a jellegű ö, szervezet vagyunk, amely a, ö, ennek a kárát kell, hogy viselje. Ö, ö, mi ha, ugye, ha, javít, ha mm, a pénzügyi eszköz nem működik jól, az nem, ami, nem erről tehetünk róla, nem várhatják el, hogy támogatásokkal váltjuk fel a pénzügyi eszközöket, a hiteleket. Mi nem kívánunk itt állást foglalni a kohéziós politika jövőjét illetően, mi segítünk annak megvalósításában, ez a mi dolgunk, és és ezen akarunk dolgozni, majd a parlament és a tagállamok eldöntik a következő több éves pénzügyi keretben. Egyszerűen nem értem őszintén. Pilinszki úrnál járunk még, és már, ma 10 perce beszél már, mert van egy további pontunk is, elnézést kérek a válasz. Az Európai Unió parlamenttel megállapodás 2014-ben javaslatot tettünk, hogy állapodjunk meg. Mi nem kaptunk választ azóta. Az FC megállapodás, Pilinszki úr nyilván tudja, hogy ezt fél évig feltartották, nem akarok neveket. Nem lenne elegáns dolog most képviselők nevét megemlíteni, akik felelősek voltak ezért, de több mint egy éve várunk erre, mm, hogy a dolog megtörténjen, és remélem, hogy nem sokára megkap, megszületik az egy megállapodás az Európai Parlamenttel. Örülnék, ha ez létrejönne, de nem a mi térfelünkön pattog a labda. A volkswagen illetően pedig a foszilis üzemanyagok a foszilis üzemanyagok szerepet játszanak az EU energia mixében 2015 óta. Ez a 2015 es energia roadmap, amiben megállapodtak, a bank természetesen az EU szakpolitikáját követi ezen a területen, és az egyik legerősebb garancia a fenntarthatóság ami és a gazdasági fenntarthatóság a hitelezésünk során például a széndiokszid kibocsátás is fontos szerepet játszik. Azt is el kell, hogy mondjam persze, hogy természetesen vitathatatlan, hogy mi vagyunk a legnagyobb multilaterális hitelező a klíma finanszírozásban. Azt hiszem világosá teszük ezzel, hogy mi a politikánk az EU-n belül és az EU-n kívül is. A volkswagen illetően természetesen a szemrehányások, a vádak, a, a aggasztanak bennünket, például a csalás a Volkswagennél. Pillanatnyilag nem tudjuk kizárni, hogy lehet kapcsolat a három EBB művelet és a vizsgálat között, ami folyik a Volkswagennél, de azt meg kell látni, hogy az EBB finanszírozás nem látjuk bizonyítva, hogy visszaértek volna vele ő, ő, ő, természetesen ő azt látni kell, hogy van egy csaló szoftver, és ez viszont nem függ össze a mi hitelezésünkkel, de már ellenkezős az árható 2015. Dece, szeptemberében a be, az EBB úgy döntött, hogy további hiteleket nem folyosít egyelőre a Volkswagennek. Másrészt pedig sok mindent tettünk, sok mindent finanszíroztunk, a volkswagen és már vezető autógyáraknál is, ezt nem tagadhatjuk le. Úgy gondolom, hogy itt be is fejezhetem, igyekszünk majd válaszolni az összes többi kérdésre, és majd írásban. Köszönöm elnök úr a mm, türelmüket, köszönöm szépen a részletes választ, nagyra becsüljük. Visszaadom a szót Ali úrnak, aki előadó volt ebben a Hát röviden. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának mindegyik politikai frakcióból hozzájárultak az eszmecseréhez. Természetesen nyitott vagyok a javaslatok, a módosító indítványok tekintetében ahhoz, hogy azért, hogy véglegesíteni tudjuk a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani az EBB tekintetében azért, mert az EBB minden szükséges információt biztosított, amit a jelentéshez kértünk. Ugyanakkor a mai eszmecsere felvetett néhány kérdést. Meg kell erősíteni a párbeszédet az EBB és az Európai Parlament között. Gyakrabban kell találkozót szervezni azért, hogy jobb tájékoztatást kaphassunk. Ha kollégák, ugye ön is országokat is képviselnek, a, ugye vannak olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a képviselő hazájához, ezért nagyon jó lenne, hogyha a jövőben erősebb lenne az együttműködés az Európai Parlament és az Európai Befektetési Bank között. A legnagyobb közfinanszírozó bank amely az európai intézményeket segíti abban, hogy hozzájáruljon az EU integrációhoz. Természetesen minden olyan terület, ahol pénzt adunk, vagy pénzt adunk kölcsön üzleti vállalkozóknak, akkor felmerülnek problémák. Akár csak a tagállami bankok részéről, akik bonyolítják a kritériumokat, és nagyon nehézé válik a kedvezményezetek számára, hogy az EBB-től érkező pénzt valójában fel tudják használni. A kkv számára különösen nehéz, hogy eljussanak az EBB központi irodáikhoz, irodáihoz. Szeretnék köszöntet mondani Olivier úrnak is kiváló munkát végzett, és szeretném még egyszer elmondani, hogy nyitott vagyok, hogyha a kollégák bármilyen javaslata szeretnének élni, azért, hogy jó jelentést tudjunk készíteni, és még egyszer köszönet az RBB képviselőinek is a részvételért. Köszönöm szépen, Ali úr, a záró megjegyzéseket kollégák. Emlékeztetőként módosítók benyújtásának a határideje február 6-a. És ezzel most le is zárom ezt a napirendi témát. És most átérek az utolsó témára. Ugye a kollégák tudják, hogy megváltoztattuk a napirendet. A mai utolsó témánk 2015-ös évi jelentés, csalás elleni küzdelem, Peter a képviselő az előadónk. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme alapvető kötelessége az Unió intézményeinek. Sok intézmény vesz részt a folyamatban, a bizottság elsőben, első sorban, az OLAF, a csalás elleni hivatal, a számövőszék, az Europol, az Eurojust, és így tovább. Mindezek a szervezetek arra törekszenek, hogy feladataikat kompetencia körükön belül együttműködve a tagállami szervezetekkel szakszerűen és szabályszerűen hajtsák végre. A feladatok jó elvégzéséhez alapfeltétel az EU gazdasági pénzügyi érdekeinek védelme. Ide tartozik az európai polgárok bizalma az EU-ban is, ezt nagyon alá lehet ásni. A tagállamokban azonban sok igazgatási akadozás, félreértés van és volt is mindig. Van egy hozzáadott értékadó rendszerünk, amely tényleg nagyon bonyolult, és a nemzetközi tranzakciókat nem segíti, ez a sokféleség. Aztán ö, egyértelmű, hogy a szabálytalanságokhoz köze van a bonyolultságnak. Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több benne a kiskapu, annál több a véletlen vagy szándékos szabálytalanság. Sokféle megoldást javasolunk mi is gyakran, és más jogalkotók is, de az intézkedések végrehajtása gyakran nem éri el ahhoz tőle remélt eredményt. Mindig újra meg újra intézkedéseket fogalmazunk meg, ezek vagy késedelmet szenvednek, vagy visszaütnek, vagy csak gyenge hatást érnek el. és gyakran kiderül, hogy az különböző intézmények közötti együttműködés a ludas. Három kérdésem lenne a bizottsághoz. A 27-es cikk hármas bekezdése a 2010-es irányelvről szól, arról, hogy amikor támogatási projekteket fogad el az EU, akkor bizonyos adó elszámolási szabályok érvényesülnek. Ez a parlament tanács és a bizottság között egy egyeztetés kérdését képezi minden évben, hogy áttekintsék ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát. 2012. január 1-én lépett hatályba az ide vonatkozó irányelv, és 2017-ig egy jelentés sem született arról, hogy ez hogyan valósult meg. Georgieva biztos asszony egyik utolsó találkozásunk során megtengette, hogy 2016 végéig lezárul a folyamat, és létrejön az Európai Ügyészség. Mit tudunk erről? A harmadik kérdésem, a bizottság parlamentnek és tanácsnak átküldött közleményében az EVS-át 2011 júniusától való hatája létrehozza, és rendszeres felülvizsgálatát irányozza elő a csalás ellenes rendszernek. Mikor várható a következő jelentés erről a témáról? Köszönöm önnek, úr. Köszönöm. Minden társ árnyék előadó meg szeretne gondolom szólalni, és az Olaf és a bizottság, ugyanakkor az időnk korlátozott. Ali úrnak adok először szót, röviden kérem. Köszönöm, elnök úr. Bizele úr, kedves kollégát, gratulálok az előadónak, hogy ezt a egy ilyen fontos nemzetközi szervezet vonatkozásában, mint az EU, felvetette. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme külső kontextusban is meg kell, hogy valósuljon, és az európai polgárok erről nem sokat tudnak. Az EU pénzügyi érdekeinek védelmének eh, a megvalósítása igen vonzóvá teheti az EU-t, és eh, nézzük meg, hogy mely területeken valósul ez meg. A tagállamok és a bizottság között feltárt eh, hiba arány most már a második eh, folyamatos évben csökkenő tendenciát mutat. Talán az ellenőrzés is jobb lett, eh, magasabb a támogatási közök, vagy ebben megtanultuk a szabályokat. Minden esetre mindig szembe kell nézni a hibákkal, mert ez segíti a jobb tervezést a bevétel és kiadási oldalon előforduló hibák arányát is külön érdemes nyilvántartani. A csalás ellenes intézkedések, amelyeket az EU intézményei is és a tagállamok is foganatosítottak, hatását mérni kell, és mérni kell ezen intézkedések és szigorítások hatását. Ez ugyanakkor mérhetően növelni fogja az intézmények támogatottságát. A, a csalás elleni folyamatos küzdelem minden stratégia kapcsán legyen ö, kiegészítő cél, legyenek olyan igazgatási és ellenőrző rendszerek, amelyek révén képesek vagyunk az ellenőrzésre, különösen a magas kockázatú területeken, úgy, hogy közben a kedvezményezettekre ne rójunk túlzott administratív terheket. Az ellenőrzés és a rugalmasság közötti megfelelő egyensúly és a kedvezményezettek el nem riasztásának szándéka folyamatos döntéseket igényel. Mind a bizottság, mind a tagállamok törekszenek az EU pénzügyi érdekeinek védelmére, mert minden incidens komolyan alássa az EU-ba vettett bizalmat. Az EU költségvetését ezért meg kell védenünk minden szabálytalan elköltéstől, és a mérőszámainkat folyamatosan követnünk kell, hogy sikerül-e a csalás elleni küzdelem. De Jong úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Előadónk jelentését én nagyon üdvözlöm. Jó javaslatok vannak benne. Támogatom az előadót, különösen abban, amit a négyes bekezdésben mond, vagyis, hogy furcsa, hogy a bizottság mindeddig nem nyújtotta be a parlamentnek az adó szabálytalanságok kapcsán visszatérítetett támogatások pontos statisztikáit. A 36. bekezdésben foglaltakat sem hajtotta végre, tehát nem tartja a szavát, a két éves jelentést erre vonatkozik ez a rész, és ennél még súlyosabb és negatívabb, hogy miközben Georgieva alelnökasszony azt ígérte, hogy legalább a, a Progress Reporthoz hozzáférésünk lesz, és valami sejtelmünk lehet, hogy miért jöttek létre ezek a késések. Ez azóta elhalt ez a kezdeményezés és ígéret, nem hallunk róla újabban. Érdekelne, hogy ebben az ügyben mi a helyzet. Aztán újra felütötte a fejét egy tavaly már ö, megtárgyalt probléma, mégpedig a szabálytalanságok ö, problémája, amelyek az állami közbeszerzések során jellemzőek. Több szakértő leszögezi, hogy ezek a szabálytalanságok akár a csalás gyanúját is felvetik, vagy csalásra alkalmas helyzeteket teremtenek, de ennél többet a bizottság nem mond, és azt sem mondja meg, hogy hogyan próbálja ennek elejét venni. Főleg, hogyha a tagállamok nem szolgáltatják a megfelelő információt. Ugye van a korrupció ellen sok összefogás, a szakértők egy összefogása is, és több forrásból halljuk, hogy a korrupció elleni harc csak teljes átláthatóság esetén kezdhető el egyáltalán, úgyhogy a jelenlegi maszatolásokat be kell szüntetni. Végül pedig vámügyben a bizottság felé azt mondhatom, hogy nem csak ösztönözni kéne azokat a vállalkozásokat és tevékenységeket, akik az EU vámelszámolást választják, és nem csak a handlinget, a handling folyamatát kéne felgyorsítani, az ellenőrzéseket is gyorsabbá, rugalmasabbá tenni, hanem sajnos továbbra vagy újra feladat az, hogy ö, megelőzzük a nagy ö, csalásokat. Még mindig előfordul az, hogy egy konténerre azt mondja valaki, hogy ezt nem kell ellenőrizni, már pedig ez egy beépített ember, és így kvázi részt vesz a kikötői hatóság a szervezett bűnözés támogatásában. A bizottsági ajánlás tehát nem elég, végre is kell azt hajtani, és sokkal több információra lenne szükség ebben a vonatkozásban. Végül pedig azt üdvözlöm, hogy a bizottság is és az előadó is támogatná a whistleblowereket az intézményeken, a tagállamokon belül, azt hiszem, hogy a whistleblowerek védelmét jobban meg kellene szervezni. A saját jelentésemmel ez egyébként összhangban lenne, és támogatnám. Összességében támogatom a jelentés tervezetet jelenlegi formájában. Benedek. Köszönöm, Benedek úr. Köszönöm, elnök úr. Először is engedje meg, hogy gratuláljak az előadónak a jelentéstervezethez. Kiváló alapja ez a közös munkának. Egyetértek Delis de Jong kollégámmal. Nagyon jó alap lesz ez a további munkához. Különösen örültem annak, hogy egy külön fejezet szerepel az informátorokról, a whistleblowerekről, bár úgy gondolom, hogy ezt a bekezdést még meg lehetne erősíteni, például úgy, hogy fölhívjuk a bizottságot arra, hogy egy megvalósítható és széles területet leve, lefedő informátorokra vonatkozó irányelve javaslata álljon elő. De Jong úrhoz csatlakozom ezen téma tekintetében. Annak is nagyon örülök, hogy a teljes antikorrupció ellenes jelentést is beillesztették, említették a kollégák is eh, kitértek erre a kérdésre. Nagyon fontos ez a téma. Úgy gondolom, hogy magyarázatot kell, hogy kérjünk, követeljünk a bizottságtól azért, hogy a teljes eh, korrupcióellenes jelentés még miért nem jutott el a parlamenthez. Egyszerűen nem értem, nem értem. Úgy gondolom, egyértelművé kell tenni a bizottság számára, hogy a parlament ezt elfogadhatatlannak tartja majdnem egy éves késedelemben vagyunk már ezzel a jelentéssel kapcsolatban. És véleményem szerint ezt em- meg kell említenünk, és egyértelműen meg kell, hogy fogalmazzuk a jelentésben. Harmadik megjegyzésem, ez is szerepel a jelentésben, a héja és a körhintacsalás. Úgy gondolom, hogy itt voltak fejlemények a bizottság részéről. Továbbá köszönet azért is, hogy említik az OLAF ajánlások nyomonkövetésének a hiányát. A tagállamok számára ez egy komoly kérdés. Még úgy látom, hogy csak néhány területet hagyott számunkra az előadó, hogy azokon dolgozunk. Négy olyan témát szeretnék említeni, ami nincs most a jelentésben, de szerintem be kéne venni. Az első az adatokkal kapcsolatos úgy gondolom, és többször ebben a szakbizottságban beszéltünk arról, hogy a tagállamok nem adnak megbízható adatokat, és nem időben nyújtják be az adatokat, az összes EU intézményre vagy szervezetre igaz ez. A bizottság aktívan rá kéne, hogy vegye a tagállamokat, hogy időben és megbízható adatokat szolgáltassanak. A bizottságnak hozzáférés kell biztosítani a Eurofisk jobb ellenőrz adatokhoz, a jobb ellenőrzéshez, és ösztönöznie kell a tagállamok közötti adatcserét. Második téma a korrupciós index. Az elmúlt években egy rövid jelentést készítettünk, én voltam az előadó, és ennek a jelentésnek a apropóján megállapodtunk abban, hogy ezt ki kell dolgozni. A jelentés üzenete eljutott a bizottsághoz, és ha jól tudom, már valamilyen előkészítő vagy előzetes munka folyik is a bizottságnál a korrupciós index témájáról. Örülnék, hogyha a jelentésben ezt említhetnénk, és megkérhetnénk a jelentésben a bizottságot arra, hogy gyorsítsa föl a munkáját ezen a területen dolgozunk egy megfelelő módszert a korrupciós indexre vonatkozóan. Fontos, hogy mérjük, hogy ténylegesen mi is a helyzet a tagállamokban, és a fejleményeket is tudjuk így értékelni. A harmadik téma, tavaly ebben nem volt egyetértés közöttünk, ez a, a nyomozó újságírói tevékenység támogatásának a keretei. Tavaly volt egy pilota projektről egy megállapodás született, 2017-es költségvetésre vonatkozóan, és a bizottság is támogatta ezt. Megoldást találtunk arra, hogyan lehet megtartani az újságírók függetlenségét, úgy, hogy egy köztes intézmény, egy köztes szervezeten keresztül a Leipzigi Szabadság Intézményen keresztül, Lipcsei Média Intézményen keresztül kapnák ezt a pénzt, támogatást, EU támogatást, viszont így nem lenne közvetlen befolyás az EU intézmények részéről. Szeretném teljesen tisztelettel megkérni az előadót, hogy gondolja végig, hogy említeni lehetne ezt a pilota projektet, a nyomozó újságírása vonatkozóan, hiszen a parlament ezt elfogadta, és megállapodás is született arról, hogy 2017-ben megtörténik ennek a végrehajtása. A negyedik megjegyzésem a hosszú, nehéz, sőt több éves nehéz tárgyalásokat követően úgy tűnik, hogy az EPPO nem lesz sikeres. Nincs biztosíték arra, hogy egy kötelező EPPO keret föl fog állni, mert néhány tagállam még mindig ellenáll, nem hajlandó elfogadni az EPPO-t. Szerintem ez egy nagyon veszélyes precedens, ha ez tényleg bekövetkezik. Ezért úgy gondolom, hogy itt egyetemen kell, hogy fogalmazzunk, és hatékony eszköz kell kidolgoznunk a korrupció elleni harchoz az EU alapok felhasználása során. Kötelező, erős LPPO-ra e szükség van, enélkül nem tudunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Még ketten kértek szót, Sulen asszony. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi Köszönöm szépen, elnök úr Köszönöm az előadónak, Pidére asszonynak is ezt a részletes jelentést. Ez egy nagyon fontos jelentés. Egy olyan időszakban élünk, amikor az Európai Unió legnagyobb válságban van, ami a polgárok bizalmában is lecsapódik az európai intézmények és az európai projekttel szemben. Ezért aztán a felelősségteljes bánásmód az európai pénzekkel nagyon fontos, és a csalással szembeni fellépés is persze ami az áfa kiesését illeti a tagállamokban. Itt a veszteség mintegy 159,5 milliárd euró a tagállamok szintjén. Ez egy elképesztő veszteség. Ezt a pénzt növekedésre és új munkahelyekre is lehetne fordítani. Hogyha az áfa csalással hatékonyan akarunk szembe menni, akkor hatékony intézkedésekre van szükség az Európai Bizottság részéről, méghozzá a tagállamokkal együtt működve. Üdvözlöm az ÁFA cselekvési tervet, amit az Európai Bizottság elmúlt évben közzétett, és itt az Európai Unió áfájának egy korszerűsítésére vállalkoznak, de azt hiszem, hogy van még lehetőség a továbbfejlesztésre. Ha a mostani áfa rendszert, ami azért egy szétdagolt rendszer, nem tudjuk egyszerűsíteni, hiszen pillanatnyilag ez jelentős adminisztrációval jár egyébként a kis és középvállalatok számára, vagyis azt mondom, hogy egyszerűsítés nélkül nem leszünk hatékonyabbak az adó megelőzi, az a csalás megelőzésben és az adóbeszedésben. beszedésben azt is látjuk, hogy a tagállamok közötti együttműködés ezen a területen nem igazán működik jól. Az Európai Bizottságnak itt jobban kellene a jogsegély megállapodásokat elősegítenie, és megfelelő adatcserére van szükség az adminisztrációs és az igazságszolgáltatási hatóságok között, ugyanis ahhoz, hogy felgyorsítsuk ezt az együttműködést, az Eurofisk hálózatot kéne erősíteni, ugyanis az információk pontossága és gyorsasága javul. Közös intézkedésekre van szükség, világos modellekre az információ csere érdekében. Az Europol véleményhez is csatlakozhatunk, mi szerintünk a bűnözői együttműködés 40-60 milliárd eurós veszteséget okoz ezen a területen, és csak az ilyen illányú szövetkezések 2%-a felel 80%, 80% adó kiesésért. A körhintacsalás, az áfacsalás nem csak az Európai Uniónak, az államoknak árt, hanem a cégeknek is, hiszen versenytorzulást okoz a gyorsabb információcsere, a gyorsabb információ áramlása, multik megadóztatása eh, ahhoz vezethet, hogy egy lépést teszünk előre. Az Európai Bizottságot szeretném megkérdezni, hogy milyen plusz intézkedéseket kívánnak hozni annak érdekében, hogy a csalás elleni fellépés jobb legyen az áfa területen. És mit tesz a jobb rendszerek kilakítása érdekében? Köszönöm, elnök úr. És szeretném el meg mondani, hogy a 41-es bekezdésben, a jelentésben szerepel egy aggály, és De Jong kolléga is beszélt erről a kérdésről. A 41-es bekezdés felhívja a bizottságot arra, hogy magyarázzák meg, mik a fő okai annak, hogy a tagállamok nem követik az Európai Unió pénzügyi érdekeit, amikor az Olaf jelzést ad a csalásokról és ajánlásokkal él. Szerintem fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Hasznos lenne, hogyha pontosítanánk ezt a kérdést, vagyis pontosan meg kell nézni, hogy hány ilyen esetről van szó, tehát mennyiségi pontosításra van szükség. Másodszorban tudni kéne, hogy milyen mértékű csalásokról van szó, mondjuk euróban kifejezve, milyen összegekről van szó, vagyis több százezer millió eurókról, több százmillió euróról. Azt is kellene tudnunk, hogy pontosabb információ rendelkezésünkre áll-e a tekintetben, hogy mely országok érintettek Természetesen különösen érdekelne, hogy Franciaország érintette ebben a témában. Köszönöm. Akkor még egy, az Olaftól egy kollégának megadnám a lehetőséget, hogy részt vegyen a vitában. Okay. <laughs> Here. Now it works. It was hidden by a paper. Elrejtette egy papírlap. Elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kapok az Olaf képviselőként az Európai Bizottságnál hozzászólni a kérdéshez. Ez egy átfogó, értékes jelentés volt, amit megszületett számos pontot felvetnek, amit tényleg fontos a csalás elleni fellépésben. Köszönöm a parlamenti képviselőknek, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak a hozzászólásokat. Ha megengedi elnök úr, akkor azzal kezdeném, hogy első pontban elmondanám, amit egyébként Ali úr is felvetette, és az előadó is felvetette. Ez egy olyan pont, ahol úgy gondoljuk, hogy némi félreértés fordulhat elő. Ez a szabálytalanságok számára és összegére vonatkozik a statisztikákra és a trendekre hogyha e, amikor elolvastuk ezt a jelentést tervezetet, kicsit az volt az érzésünk, hogy itt növekszik a szabálytalanságok száma, ez egy negatív megközelítés némileg, és csökken a szabálytalanságok bejelentése, ami egy pozitív dolog. Tehát egy kicsit mi így olvastuk ezt az anyagot, de Lee úr hozzászólásából az is kiderült, hogy ennél bonyolultabb a dolog, és természetesen egy sor elem van a trendek mögött, amiket mi bemutatunk az Európai Bizottság rövid jelentésében. És egy néhány megjegyzést engedjenek meg. Önök is tudják, hogy a több nemzetiségű jellegű ennek a kiadási programoknak ahhoz vezet, hogy a programok ezáltal fejlődnek. Például ez egy fontos téma. Gyakran konkrét körülmények is közre játszanak. A 2015-ös jelentésben Írország és Spanyolország elkezdett jelenteni, és ők akkor alakították ki a rendszerüket, ez miatt aztán lényegesen több volt a szabálytalanság, és, és gyakran az bevételi oldalon is probléma a saját forrásokkal, hogyha csökken például a személyzet száma a tagállamnál, a vámnál, akkor ez adott esetben oda vezethet, hogy kevesebb bejelentett szabálytalanság fordul elő. Úgy gondolom, ezt fontos látni, és el kell, hogy mondjam, bizonyos tagállamok esetében nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy az IT eszközöket fokozottabban alkalmazzák, elemzésnél az Arachne például, ezek a legkockázatosabb területeket vizsgálják, és hát nyilvánvalóan több a szabálytalanság, ami jelentkezik. Ez nem rossz dolog önmagában, tehát egy pozitív dolog, és így lehetőséget kap a tagállam arra, hogy kijavítsa a hibákat és a szabálytalanságokat. Úgy általában ö, közelről figy- kíséri figyelemmel ezeket a trendeket, a növekményt, a csökkenést is természetesen, és a kollégám és én is mindig is elérhetik vagyunk az önök számára a parlament részéről, hogyha magyarázatra van szükségük a módszerünket illetően. Ezt nagyon szívesen felkínáljuk önöknek akár technikai meetingek keretében is. Ez egy fontos pont, pont volt számomra, hogy felvetnék, ha nincs kifogása ellene, akkor eh, válaszolni is szeretnék egy néhány kérdésre, és az előadó asszony említette először a 2010-es irányelvet, 2004-es irányelvet, eh, és eh, amit itt tehetek, ezt kaptam a taxút főigazgatójától információként, hogy a 2000 27 es be, cikk harmadik bekezdése értelműen fogunk jelentést készíteni, tehát a lehető legkorábban, a következő hónapban fogjuk közzétenni a jelentésüket. A második pont, ez de Jung úr kérdése volt, aztán egy másik pont, amit többen is felvetettek a képviselők közül, az Európai Bizottság antikorrupciós jelentése. Azt tudom mondani persze, hogy késés van, de én itt az ülésen tudtam meg, hogy Timmermans alelnök úr levelet küldött január 25-én a Libe bizottság elnökének, amiben rámutatott arra, hogy a bizottság más eszközökkel folytatja az antikorrupciós jelentést 14-el kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz hasonló jelentés, inkább fókuszálnak az európai szemeszterre, majd mindenek előtt más eszközökre. Most olvastam el a levelet, de a LIBE bizottság elnöke megkapta ezt a levelet. Teljesen egyetértek abban, hogy nem csak a kiadási oldal lényeges, hanem a bevételi oldal is, és azt kell, hogy mondjam, hogy tudatosítani kell, fel kell hívni a figyelmet jobban erre, és fel kell lépni a csalás ellen a bevételi oldalon is. De Jung úr említette még a közbeszerzések területét, ez valóban az egyik legkockázatosabb terület a csalás szempontjából, a szabálytalanságok szempontjából szeretném elmondani, Olafként nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal, és megtudtam Misnik úrral, hogy ezen a héten lesz egy workshop annak érdekében, hogy iránymutatásokat dolgozzanak ki, hogyan tudjuk jobban kezelni e, a csalás kérdését a releváns hatóságoknál. Erre tehát felhívjuk a figyelmet még egyszer. Még egyszer a whistleblower témája szintén fontos az Európai Bizottság számára, a bejelentők, tehát az Európai Bizottság most értékeli a szükségszerűségét és a lehetőségét annak, hogy itt egy szélesebb körű akciót indítsunk a jogalkotás érdekében. Nem olyan könnyenek a jogalapja, ezt önök is tudják. Egy pont még van, amit szeretnék megemlíteni, a follow-up, a az kapcsolatban Jávor úr említette ezt az igazságügyi ajánlások kapcsán, és más képviselők is említették. Most pedig eszmecserét lehet figyelemmel kísérni az intézmények között december óta. Egy elemzést fogunk küldeni az igazságügyi ajánlásokról, és ez az elemzés eljut majd a kont elnökéhez is, és a koordinátorokhoz is természetesen. Ez elmúlt pénteken már megtörtént, tehát, és az elküldés szeretném aláhúzni, hogy elemezzük az ajánlások follow-upját, hogy mit csináltak itt a tagállamok hatóságai. Nagyon nehéz és bonyolult itt azt mondani, hogy ilyen teljesítményt nyújt ez a tagállam, egy másik tagállam rosszabb, jobb teljesítményt, ez nagyon nehéz, nem kívánjunk a naming and shaming eszközével élni, de meg kell nézni, mik a tényleges okai annak, hogy egyes tagállamok nem tesznek eleget az ajánlásoknak feltétlenül. Utolsó pont az ö, európai főügyész témája Önök is tudják, hogy egy hatékony, független, erős ügyész szeret az Európai Bizottság. Mi is a fokozott, a megerősített együttműködés hívei vagyunk. Egy sor tagállam, mint például Svédország, nem kíván csatlakozni az EPO-hoz, ami persze kérdéseket vet fel. Nem olyan könnyű ezt megvalósítani, és Lengyelország, Magyarország is jelezte már, hogy nem csatlakoznak az EPO-hoz, a földgyészhez. Olaszok sem igazán elégedettek, ők ambiciózusabb szöveget akartak volna, majd meg kell látni, hogy mik lesznek a következő lépések. Minden esetre a megerősített együttműködés kezdeményezése elindul a bizottság nevében el kell, hogy mondjam, mi egy olyan epot akarunk, ahol a lehető legtöbb tagállam részt vesz, olyan gyorsan csak lehet, de a lehető legjobb is legyen. Ez ezt nem olyan könnyű elérni, de részünkről, a bizottság részéről mindent elkövetünk. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Végül pedig az előadó. Is it, is it important? Fontos, amit mondani akar? Rövid. Rövid és fontos. A konbizottság tagjának szeretném elmondani, hogy ezt a levelet ne csak a Libe bizottságnak küldjék el, hanem a kont bizottságnak is. Kérem a titkárságot, hogy ossza meg ezt az információt, konkrétan a levelet velünk. Jó. Peterre úr befejezésképpen, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a mai nagyon tartalmas eszmecserét. A jelentés kapcsán végzendő munka nagyon izgalmas lesz, már most látszik. Köszönjük, ez tényleg rövid volt. A módosítók benyújtási határideje február 28, mivel ez volt az utolsó pont a napi rendünkön, ö, esetleg még az egyéb kérdéseket is a kollégáik javasolja, hogy vessük föl, de én azt mondom inkább, hogy fejezzük be.